Good morning. Good morning, dear colleagues. We have spared some minutes of courtesy, but we are compelled to get started as we've got among us Minister Zoltán Bal Balogh Zoltán államtitkár van itt a körünkben, a társadalmi befogadásért felelős államtitkár, és ő fog beszélni a szociális integrációról, társadalmi integrációról, és különösen a roma integrációról. Örülünk, hogy itt van Balog Zoltán úr körünkben. Tegnap eh, Navracsics elnök helyettes és a belügyminiszter járt itt. Üdvözöljük őt itt a köreinkben, és eh, érteklődve várjuk a beszédét, utána pedig egy eh, vita következik. Uh, uh, allowed me to speak in my uh, Köszönöm, elnök úr, kérem engedje meg, hogy magyarul folytassam. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Bizonyára emlékeznek még, hogy a januári meghallgatásomat úgy zártam, hogy a magyar elnökség végén szívesen elmondom önöknek, az akkor ismertetett tervek megvalósítása miként alakult. Most eljött az időm, és örömmel számolhatok be arról, hogy a romák integrációja kapcsán kitűzött elnökségi célokat elértük. Számos esemény, számos tárgyalás és vita van mögöttünk. Ezek nem voltak könnyű tárgyalások, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdés, a roma integrációnak, a roma inklúziónak a kérdése és ugye az Európai Unió lényegéből következően 27 tagállammal kell, kellett megegyezni ebben az ügyben, miközben a 27 tagállamban a romák száma és helyzete eltérő. Mégis meg kellett találnunk a közös nevezőt, azaz a közös pontokat. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, így különösen a bizottságét, a tagállamokét, az Európai Parlamentét és az önök támogatását is. Enélkül nem sikerülhetett volna. Kérem, engedjék meg, hogy az elmúlt fél év legfontosabb eseményeit felidézzem. Ahogy januári beszédemben is elmondtam, a romák komoly aggodalomra okot adó helyzete egyre inkább ismerté válik Európa szerte a döntéshozók körében. Az Európai Unióban mintegy 8 millió roma él, és a környező országokban további 2-4 millió. Annak ellenére, hogy meglehetősen heterogén népcsoportról van szó, világos, hogy a romák mindenütt ki vannak téve, különösen a mély szegénységnek, a munkanélküliségnek, a diszkriminációnak és a szegregációnak. Az Európai Unió intézményei, a tagállamok és a civil szféra az 1990-es évek kezdete óta foglalkozik ezzel a problémával, mégis széles körben elismert szomorú tény, hogy a romák élet és munkakörülményeiben az elmúlt két évtizedben nem sikerült áttörést elérnünk, sőt, számos területen romlott, romlottak az életkörülményeik, rosszabb lett. Annak ellenére, hogy a romák integrációja hosszú távon nem csak elkerülhetetlen, hanem gazdaságilag is kifizetődő folyamat lehetne. Talán nevezhetjük történelmi lehetőségnek a jelen helyzetet, hiszen az unió intézményei és tagállamai mellett számos fontos nemzetközi szervezet azonosította annak szükségességét, hogy európai szinten kezeljük a romák befogadásának kérdését. Magyarország számára sem volt kockázat nélküli, hogy az egyik legfontosabb prioritásnak nyilvánítsuk a roma keretstratégia elfogadását. Tudtuk, hogy így figyelem, különös figyelem irányul majd a Magyarországon élő romákra és a magyar kormányzati politikára és bizony nálunk sem csak büszkeségre okot adó történések vannak roma ügyben. De mégis, sőt éppen ezért úgy gondoltuk, hogy vállalnunk kell ezt a feladatot. Az uniós események idei első állomásaként önök fogadták el március 9-én Járóka Lívia képviselőasszony javaslatára a parlament állásfoglalását a romák integrációjának Európai Uniós stratégiájáról jobb kezdet nem is lehetett volna, hiszen ez a dokumentum számos kérdésben komoly és előremutató felvetéseket fogalmaz meg. Azt is mondhatnám, hogy föladta a leckét a bizottságnak és a tanácsnak egyaránt. Ezt követően a bizottság április 5-én fogadta el közleményét a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák Uniós Keresztrendszere 2020-ig címmel, a közlemény hatékonyabb reagálásra és átfogóbb megközelítés kialakítására szólítja föl a tagállamokat. Arra ösztönzi őket, hogy határozzanak meg elérhető nemzeti célokat a romák befogadására a négy kiemelt területen, nevezetesen az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás és a lakhatás terén. Biztosítsanak elegendő költségvetési forrást és hozzanak létre hathatós nyomonkövetési mechanizmusokat. A közleményt a bizottság április 7-én, 8-án Budapesten megrendezett Európai Roma Platform 5. ülésén mutatta be. Ahogy januárban ígértem önöknek, a roma ügyet nem csak szociális problémaként, hanem az európai kultúra értékeként is bekívántuk mutatni. Éppen ezért a Roma Platform ülését összekötöttük egy nagyszabású kulturális rendezvényel, ahol számos tehetséges roma művész, zenészek, táncosok és kézművészek egyaránt mutatkozhattak be. A szakmai napon a résztvevők megismerhették a bizottság közleménye mellett az Európai Parlament állásfoglalását, továbbá azt a vitaanyagot, melyben a krízistérkép, azaz a mély szegénységet bemutató térkép elkészítésével kapcsolatos dilemákat és javaslatokat fogalmaztuk meg, és számos romákért dolgozó civil és egyházi szervezetet is bemutattunk, bemutatkoztak. A tanácsi munka ezt követően kezdődhetett meg. Az elnökség számára rendelkezésre álló lehetséges eszközök a tanácsi következtetések elfogadása és a különböző tanácsi formációkban a téma a napirendre tűzése volt. Az attaséi szintű tárgyalásokat követően az Epsco tanács, azaz a szociális miniszterek május 19-én egyhangulag hagyták jóvá a következtetéseket. Ebben a tanács felhívja a tagállamokat, hogy 2011 végéig készítsék el, tegyék napra készé, illetve fejlesszék tovább a romák befogadását célzó nemzeti stratégiákat, vagy azokat az integrált szakpolitikai intézkedés csomagjaikat, amelyek a társadalmi befogadási politikák tágabb keretén belül a romák helyzetének javítására irányulnak. Ennek során figyelembe kell venni saját nemzeti körülményeiket, illetve az adott országban élő roma népesség méretét és helyzetét. A nemzeti megközelítésnek elsősorban négy kiemelt területre, nevezetesen az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás és a lakhatás területére kell koncentrálni, és ott célkitűzéseket megfogalmazni. Emellett szükség van monitoring és értékelő rendszer kidolgozására, valamint a források hatékonyabb felhasználására. A következtetések elfogadásával a tagállamok megerősítették elköteleződésüket az európai keretstratégia iránt. Habár ezen a területen a szakpolitikák megvalósítása elsődlegesen a tagállamok felelősségébe tartozik, az európai szintű együttműködés jelentős, hozzáadott értéket jelent. A romák integrációja ugyanis hozzájárul a versenyképesség javításához, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz. Kérdezhetnék tőlem, mit jelent a tagállamok elköteleződése. Ez többek között azt jelenti, hogy a tagállamok készek elkészíteni, illetve továbbfejleszteni nemzeti roma integrációs stratégiájukat, vagy integrált intézkedési csomagjukat ez év végéig. A tagállamok elkötelezték magukat, hogy koordinált és átfogó megközelítést alkalmaznak annak érdekében, hogy valódi javulást lehessen elérni a romák helyzetében. Megerősítették, hogy a nemzeti erőfeszítéseknek a már említett négy prioritási területre kell koncentrálniuk. A valódi eredmények előfeltétele az emberi jogok biztosítása és a diszkrimináció elleni küzdelem. Különleges figyelmet kell fordítani a nemek közti egyenlőség kérdésére és a gyermekek védelmének, védelmére, a gyermekek érdekeire. Továbbá a tanács kitér arra is, hogy a tagállamoknak érvényesíteniük kell az emberkereskedelem zömében női és gyermek áldozatainak védelmével kapcsolatos jogszabályokat. A probléma komplexitására tekintettel a bizottsági közlemény alapján április-májusban több tanácsi formáció is foglalkozott a roma integráció kérdésével. Nevezetesen a Bel- és Igazságügyi Tanács április 12 i ülésén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel, az EPSCO május 19-i ülésén a nemzeti stratégiák lehetséges tartalmának és a források hatékonyabb felhasználásának, míg az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács május 20-ai ülésén a korai iskola elhagyás problémáját vitatta meg. Ezt követően elnökségi jelentést készítettünk a különböző tanácsi formációkban lezajlott miniszteri viták összefoglalásaként. A jelentést az általános ügyek tanácsa május 23-ai ülésére nyújtottuk be, mely jóvá hagyta azt. A jelentés és annak mellékleteként az elfogadott tanácsi következtetések jóváhagyására, benyújtásra kerül az Európai Tanács június 24-e ülésére. Ezzel reményeink szerint a legmagasabb szintű politikai támogatottságot is megkapja a keresztratégia. A tanácsi munka mellett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is előkészítette véleményét, amit tudomásom szerint éppen a mai nap fog jóváhagyni a plenáris ülés. Ennek a címe a roma polgárok társadalmi felruházása és integrációja Európában. Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a romák helyzete sürgős és ambiciózus beavatkozásokat igényel az Európai Unió és a tagállamok részéről egyaránt. Hiszem, hogy az új keretstratégia nagyban hozzájárul Európa legnagyobb kisebbségének, a romák helyzetének javításához. Többen önök közül kérdezhetnék, hogy ez az új keretstratégia megoldja-e a romák problémáit. Ez nyilván költői kérdés lenne. Hiszen önmagában a keretstratégia nem elegendő, a problémák kezelése továbbra is a tagállamok elsődleges felelőssége és feladata. Ez a keretstratégia nem egy varázspálca, de egy fontos állomása állomás a romák bevonása, integrációra felé vezető hosszú úton. Önöknek is lehetőségük lesz most kifejteni véleményüket a keretstratégia megvalósulásáról, hiszen a bizottság évente fog monitorizási jelentést készíteni, és azt az Európai Parlamentnek is benyújtja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you, Minister. Köszönöm, államtitkár úr. Most akkor hozzá lehet szólni a témához. Először is a frakciók nevében lehet felszólalni, és hogyha van rá igény, akkor lesz egy második kör is. Talán az Európai Bizottság, és hogyha itt van, hozzászólhat a témához. említve azokat a pontokat, amelyek az előadásban szerepeltek, különös tekintettel a romák befogadására, illetve integrálására adott esetben a bizottság hozzá akar szólni? Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, eh, elnök úr. Először is eh, azzal kezdeném, hogy megköszönöm a magyar elnökségnek a kemény munkát, az elkötelezettséget és a bizottság irányába nyújtott támogatást az egész folyamat során. Emellett megköszönjük a tagállamok közreműködését, valamint az Európai Parlamentét. Ezek a tanácsi következtetések történelmi pillanatot jeleznek a roma integráció folyamatában. Mert eh, itt most már nem csak az Európai Bizottság eh, dokumentumáról van szó, eh, egy olyan területen, ahol nem, nincs exkluzív kompetenciája az Európai Bizottságnak. Itt a parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok együtt kell, hogy cselekedjenek. És noha a területen nem nagyon léteznek olyan joganyagok, amelyek végrehajtatását a bizottság ellenőrizheti, mégis ezen a területen a tagállamok összefoghatnak annak érdekében, hogy egy komoly problémát megoldjanak. Államtitkár úr, ön már említette, hogy pusztán retorikai kérdés az, hogy a tanácsi következtetések vagy a bizottsági közlemény megoldása a problémára? Nyilván nem, hanem pusztán egy folyamatnak az eleje. Ezen folyamat során mindannyian, és különösen a tagállamok össze kell, hogy fogjanak annak érdekében, hogy belenézhessenek a tükörbe, és aztán büszkék lehessenek arra, amit látnak. Az Európai Bizottság monitorozást, értékelést, fog végezni, illetve tanács és parlament elé évente jelentést visz. Remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy minden évben tudunk majd pozitív fejleményekről beszámolni. Köszönöm. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek, most pedig akkor megnyitom a vitát, a néppárt kezdte úr. Muchas gracias, señor presidente. Muchas... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Balog miniszter úrnak is a részvételét és beszámolóját. Először is a magyar elnökségnek szeretnék gratulálni és köszönetet mondani erőfeszítéseiért, A legnagyobb európai kisebbség a romák befogadására, integrációjára vonatkozóan országomban már hosszú idők óta jelen van ez a kisebbség, és ezért kötelezve érezzük magunkat arra, hogy elérjük a romák jobb integrációját. Például városom polgármestere különleges kötelezettségeket vállal ezen a területen, és az példa arra, hogy hogyan működhet ez az integráció. Ön elmondta, és én ezekből a dolgokból, gondolatokból sok mindent szeretnék megismételni, az az, hogy az integráció nem lehetséges, hogyha az oktatás, az egészségügy, a lakhatás és a foglalkoztatás nem működik. Egy kérdést szeretnék feltenni ami nyugtalanít a gyűjtött tapasztalataim alapján is. Európa bizonyos országaiban gyűjtöttem ezeket a tapasztalatokat, de ország, saját országomban is. Tehát a társadalmi integrációval foglalkozó dokumentumban, amely a romákkal foglalkozik, abból indulnak ki, hogy fontos az is, hogy az integráció a integráció nyomon követés a bejelentési hivatalon keresztül is megvalósuljon. Tehát a lakcím bejelentési hivatalokban is megfelelő adatok rendelkezésre kell, hogy álljanak. És ezek nagyon fontos kérdések, amelyek nem csupán az integrációt érintik, hanem a kisebbség részvételét is lehetővé teszik Európa társadalmi életében. Köszönöm. The S&D, I understand it's Mr. Úgy, gond, úgy tudom, hogy Encsú úr képviseli a szociáldemokratákat. Köszönöm szépen, miniszter úr, és köszönetet mondok a rendkívüli munkájáért is, és személyes elkötelezettségéért ezen a területen. Egy olyan terület ez, amely első látása nem tűnik nagyon jelentősnek európai szinten. Ennek ellenére időnként rendkívül fontosnak bizonyul ez a terület, különösen az emberi jogok és az integráció szempontjából. Szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek, amelynek sikerült kidolgozni ezt a keretstratégiát. Ugyanakkor gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak is, különösen Reding biztosasszonynak, aki közleményébe beillesztette a keretstratégia tekintetében azt az elemet, amely nagyon fontosnak tűnik számunkra szocialista pártként, sőt, alapvető jelentőségű ez az elem. Azaz, hogy ezt a stratégiát nem csupán a helyi polgárok részvétele révén kell végrehajtani, hanem maguknak a romáknak is be kell kapcsolódniuk ezen stratégia végrehajtásába. Ha nem így történik, a stratégia nem lehet hatásos. Nos, továbbra is a ö, frakció álláspontját megjelenítve mondanám el, hogy nagyon fontos, hogy ezen stratégia keretében a végrehajtás egyik pillére pontosan a helyi közösség kell, hogy legyen, illetve a struktúrált párbeszéd, amelyet a helyi közösségekkel, illetve a roma közösségekkel folytatunk. Valamint a nem kormányzati szervezeteket is be kell ebbe vonni ebbe a párbeszédbe. Ez a háromszög azt hiszem, hogy enélkül egyetlen egy olyan stratégia, amely a romák helyzetének javítására irányul, nem hozhat konkrét eredményeket országomban, Romániában nagyon jelentős számú a roma közösség. Nos, tehát Romániában valamennyi stratégia, amelyet nemzeti szinten dolgoztunk ki, nem hozott mostanáig megfelelő eredményeket. Éppen azért, mert ezeket a stratégiákat irodákban, hivatalokban dolgozzák olyan emberek, akik nem gyűjtöttek gyakorlati tapasztalatokat a romák vonatkozásában, illetve nincsen velük személyes kapcsolatuk. Ahogy a kolléga is említette az imént, én is polgármesteri tapasztalattal rendelkezem. Bukarestben alpolgármester voltam, ahol jelentős számú a roma lakosság aránya. A helyi önkormányzat az egyetlen olyan fórum, amely valós kapcsolatot alakíthat ki ezekkel a polgárokkal, a romákkal, és felmérheti, hogy milyen igényeik vannak. A helyi önkormányzatok nak hatásköreik kell, hogy legyenek valamennyi négy pillér területén, amit ön felemlített, azaz az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás területén. Olyan területekről van itt szó, amelyek a helyi önkormányzatok hatáskörébe is kell, hogy tartozzanak. Romániában például a helyi önkormányzatok és a roma közösségek nem kerültek bevonásra, amikor kidolgozták a romákra irányuló stratégiákat, és sajnos ez tapasztalható, érzékelhető a mindennapi gyakorlatban. Egy második észrevétel. Sajnos ez a keretstratégia nem vett számot egy szemponttal. Azaz, hogy a romáknak van egy nagyon eh, nyilvánvaló jellemzőjük, mégpedig a mobilitás. Senki nem kötelezheti őket arra, hogy telepedjenek le egy adott helyen. Ez a romák megkülönböztető jegye. Úgy tűnik számomra, hogy a stratégia hogy a stratégiának nagyobb együttműködés kellene megcélozni az európai országokkal, például Franciaországgal, ahol problémák merültek fel a romák jelenlétével kapcsolatban, és például Romániát is be kellene vonni ebbe az együttműködésbe, ha jelentős számú roma él. Hogy ezek az országok együtt tudjanak létrehozni programokat, amelyek vagy a romák letelepítésére irányulnak, Franciaországban, illetve Romániában mindkét ország hozzájárulásával. Ez valóban jó lenne, hogyha ez bekerülne a következő nemzeti stratégiákba, vagy egyéb ilyen irányú projekteket is meg lehetne valósítani. Nem tudom, hogy mi a helyzet Magyarországon, vagy más országokban. Minden esetre Magyarországon, hogyha ez a háromszög a helyi önkormányzatok, a roma közösségek és a civil társadalom, nem tud hatékonyan működni, akkor semmiféle stratégia nem vezethet sikerre. Köszönöm. Mr. Mulder. Szerintem a liberálisok nevében Mulder úr fog beszélni. I also want to thank the minister for... Köszönöm, szeretném megköszönni a az államtitkár úrnak, eh, hogy eh, elnökölt ezeken a tanácsi üléseken, és azt gondolom, hogy eh, több okból is elégedett lehet a roma ügyi munkájával. Én azt gondolom, hogy eh, hat hónap alatt ezt a problémát nem lehet megoldani, sőt, hat év alatt sem lehet megoldani, ez egy hosszú távú stratégiát igényel. Az elkövetkezendő évek összes elnökségének hozzá kell tennie valamit ehhez az ügyhöz. A liberálisok számára fontos az, hogy ne csak a pénz elköltésére gondoljunk, bár nyilván az is hasznos, hanem azokra a jogszabályokra, amelyeket el kell fogadni, és aztán végre kell hajtani az érintett országokban. Ez pedig nem pénzkérdés, hanem hozzáálláskérdés. Nevezetesen az, hogy a romákkal elhitessük, hogy egyenlőek az esélyeik, nincsen ellenük diszkrimináció. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ezt nem helyettesítheti semmilyen nagyságú pénzösszeg sem, akár az EU-tól, akár más forrásokból. Az Európai Bizottság szintén büszke lehet magára, azt gondolom, hogy Reding asszony hozzáállása szintén eh, teljesen eh, eh, egészen jó volt, viszont az örömködés még egy kicsit korai tíz év múlva fogjuk tudni felmérni, hogy ez a, a politika tényleg ért el célokat, az az út, amelyiken elindultunk, vezetette valahova. Köszönöm zöldek részéről Keller asszony következik. Köszönöm. Örülök, hogy az biztos bizottság, bocsánat, a bizottság optimista az elért eredményekkel kapcsolatban. Nyilván ez majd később fog igazolódni, remélhetőleg. Évek óta foglalkozunk roma ügyekkel. Nem az volt eddig sem a probléma, hogy nem voltak deklarációk, nem voltak konferenciák és nem volt pénz, hanem eh, korábban is az volt, hogy eh, elfogadtak nyilatkozatokat, és eh, aztán igazándiból semmi sem változott. A legnagyobb probléma az, hogy diszkriminációval kell szembesülniük a romáknak, nem kapnak lehetőségeket. Az elmúlt években ez nem különösebben javult, sőt, éppen rossz példákat tudnék mondani, például a franciaországi kitoloncolásokat. E, örülök a, ugyanakkor annak, hogy a, az elnökség felkarolta ezt a e, témát. Az elnökség munkája jó példája annak, hogy hogyan lehet egy ügyjel foglalkozni, hogyan lehet elindulni a megoldások e, irányába. Ugyanakkor a magyar kormánytól többet vártunk volna, a náci meneteléseket eh, leállíthatták volna, aztán eh, nem kellett volna azt kommunikálni, hogy a románok, a romák nyaralni mennek eh, akkor, amikor nem is tudtak arról, hogy nyaralni mennek. Tehát Magyarországon belül is komolyan fel lehet lépni ezek ellen, a csoportok ellen, és ezzel is bizonyítani, hogy a magyar kormány ebben az ügyben határozottan fel tud lépni. Tehát itt egy szókimondóbb hozzáállást vártam volna el. Ami a tanácsi következtetéseket illeti, ott mint hogyha elfelejtené a tanács néha, hogy a, mindenek a gyökere, az alfa és omegája, a diszkrimináció megszüntetése, a cigányellenesség felszámolása, amely a romák számára azt a képzetet kelti, hogy nem élhetnek eh, normális életet, mert eh, hiába telepítünk le egy népességet és adunk fedelet a fejük fölé, hogyha a szomszédok nem fogadják be őket, akkor a dolog nem lehet sikeres. Tehát diszkrimináció ellen annak minden formájában fel kell lépni, nem csak az utcán, nem csak a náci menetek ellen, hanem intézményesen is. És én azt reméltem, hogy ebből a szempontból konkrétabb és ambiciózusabb lesz a tanácsi következtetés, mert többet lehetett volna tenni, eh, jogszabályokat meghozni, illetve azokat eh, aztán végrehajtatni. Úgy tűnik, hogy hiányoznak még itt eh, bizonyos konkrét lépések. Mégis optimista vagyok, azt remélem, hogy kicsit gyorsabban fognak mostantól kezdve haladni a dolgok. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt a tagállamoknak csak egy önkéntes nyilatkozatáról van szó, nincsenek szankciók, de azt remélem, hogy több fog történni annál, hogy évente letesznek egy olyan jelentést, hogy minden jól megy, megint javultunk egy kicsit, hanem egy igazi monitoring, egy igazi jelentéstételi rendszer az egyes tagállamokat pellengére állítja, ha szükséges. Köszönöm. Köszönöm. Van még valaki? Ernst asszony. Elnézést. Látom, hogy kezd lejárni az az idő, amit erre a napirendi pontra betábláztunk. 9.45-ig tart a, hivatalosan a vita, tehát itt akkor most szedjük össze a kérdéseket, egy kör lesz csak, és utána a miniszter úr válaszolhat. Ernst asszony, és aztán Bronz úr. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a miniszter úrnak. Tudom, hogy számos kezdeményezés volt a tanácselnökség során, tehát valóban erőfeszítést tettek, hogy előrelépjenek. Természetesen ilyen korlátozott időszak alatt nem lehet mindent elérni, ez is igaz. Örülök annak is, hogy őszintén szólt erről a problémáról, a keretstratégia problémájáról, és őszintének kell lennünk magunkkal, és ki kell mondanunk, ahogyan ön is mondta, hogy a keresztratégia nem elegendő, nem tud mindent megoldani, és most a tagállamokat kell ösztönözni arra, hogy valóban jó a jó keresztratégiát, illetően még egyszer köszönöm Lívia a remek jelentést. Most ezt a jó keresztratégiát a tagállamok valóban hajtsák, és végre, és itt van a probléma. Nagyon nagyak az elvárások a roma közösségek részéről, azt illetően, hogy változásokra van szükség, azt hiszem, hogy a tagállamokra gyakorolt nyomást tovább kell növelni, hogy valóban kezdjék meg ezt a munkát, mert hogyha eljátszuk ezt az esélyt, akkor azt hiszem, hogy éveken keresztül nem tudunk előrelépni, és ezt nem akarjuk. A második dolog, az éves monitorozás jelentés, ami létre fog jönni, ez rendben van. Én nem jelentést akarok, hanem azt hiszem, hogy európai szinten, tehát itt a parlamentben azon kell elgondolkodnunk ezen jelentésekkel összefüggésben, hogy milyen konkrét lépésekre van szükség a jövőben európai szinten, talán arra a következtetésre jutunk, hogy más dolgokat kell tennünk, mint ami a korábbi keres stratégiában szerepelt tervként európai szinten és talán világosan kell szólnunk a tagállamok vonatkozásában is. Tehát a monitorozási jelentéseket követő további lépéseket meg kellene vizsgálni, és kötelezettséget kell vállalni európai szinten arra, hogy ö, valamit teszünk a jövőben ezen a területen. A harmadik pont a bevonás. Erről már szó esett, tehát magukat a romákat be kell vonni, hiszen semmit nem lehet változtatni, hogyha nem sikerül a romákat bevonni a saját ügyük, saját ügyeik alakításába, tehát őket magukat kell felelőssé tenni, és el kell gondolkodnunk azon infrastruktúrákon, amelyeket elő kellene mozdítani európai szinten, vagy akár tagállami szinten erre a célra, annak érdekében, hogy a romák felelősségét, illetve a roma köze, közösségek képviselői valóban tudják vállalni felelősségüket. Jó lenne, hogyha európai szinten egy roma konferencia kerülne megszervezésre, amely egy állapotfelmérést készít, hol is tartunk, mi történt az egyes tagállamokban, mi a tendő. Azt hiszem, hogy nem csak várnunk kell évente a jó kis jelentésekre, hanem valóban aktívnak kell lennünk, és erősítenünk kell a nyomást, hogy való, valóban változzék valami ezen a területen. És az utolsó pont a diszkriminációmentesség természetesen a keretstratégiában kell, hogy szerepeljen a diszkrimináció tilalma. Még egyszer foglalkoznunk kell ezzel a témával, talán egy közös kezdeményezés lehet majd ezzel kapcsolatban az Európai Parlamenten belül kialakítani. Azt hiszem, hogy a diszkrimináció ellenes programok a tagállamokban még fontosabbak, mint az EU támogatási programok, hiszen a pénz nem minden, ez is igaz. Egy lépést előre kell lépnünk, a diszkriminációmentesség területén ez nagyon sokat jelentene. Ennyi. Now, Mr. Bronx. Az úr következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Biztos vagyok eh, abban, hogy azok, akik eh, a romák befogadásáról beszélnek, azok jóindulatú emberek, eh, akik a legjobb célokat akarják elérni. Ugyanakkor néha, ismétlem néha patronizálnak, tehát leereszkedően állnak a romákhoz, akik olyan emberek, akikkel csúnyán bánnak, és akiket segíteni kell. Szinte élettelen, passzív tárgyként kezelik a a romákat, akik nem felelősek a saját életmódjukért, illetve változásra való képtelenségükért. Ez annak a hipotézisnek a kimenetele, hogy az emberek tisztalappal születnek, és mindent tanulnak, tehát ha ezt megváltoztatjuk a körülményeket, akkor máshogy fognak viselkedni. Hogyha a Más megközelítést alkalmazunk, miszerint nem feltétlenül a kultúra minden, akkor más eredményre jutunk. Vannak olyan romák, akik eredményeket érnek el saját erőfeszítéseik folytán, nem azért, mert valaki felkarolja őket. A brit-roma közösség, ha egyáltalán roma közösségnek lehet nevezni, nagyon más, mint a kelet-európaiak, és azt gondolom, hogy vérségi kapcsolat sem igen van köztük. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a roma népesség túlképviselt bizonyos bűncselekmények elkövetésében. Én az Europol vezetőjétől megkérdeztem, hogy vannak-e felülreprezentált csoportok, amelyek az emberkereskedelemben felülreprezentáltak, akkor ő azt mondta, hogy több, többek között a romák ilyenek. A, természetesen ezeknek a bűncselekménynek az áldozatait meg kell menteni, az elkövetőket pedig meg kell büntetni. Köszönöm. Köszönöm, hogyha mások nem szólnak a témához, akkor meghallgatjuk a feltett kérdésekre adandó válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, <clears throat> és a bizottság tagjának is köszönöm az aktivitást. Ez ugyan az én időmet behatárolja, de néha fontosabb hallgatni, mint beszélni úgyhogy megpróbálok rövid lenni a válaszaimban. A, az első kérdésre Spanyolországból, Kazegura úrtól, én éppen a múlt héten jártam Spanyolországba, hogy megismerjem azokat a jó tapasztalatokat, amikkel Spanyolország rendelkezik, és én is azt gondolom, többek számára fölmerült a társadalmi részvétel az egyik legfontosabb dolog, ami aminek ilyen technikai feltételei is vannak, hogy emberek regisztrálva legyenek. Mégis azt mondanám, hogy azt, a, azt, amit, azt amit hallottunk a, a romák mobilitásáról Romániából, nyilván ezt a fajta mobilitást korlátozni senkinek nincsen joga, tehát erre meg kell teremteni a megfelelő technikai feltételeket, hogy hogy lehet nem regisztrált romákat mégis valamilyen módon tudomást venni róluk, és segíteni őket abba, hogy részt tudjanak venni a rájuk vonatkozó döntésekben. A e- Enci úrnak a, az önkormányzatok, a roma közösségek és az NGO-k, a civil szervezetek együttműködésében én is csak aláhúzni szeretném, hiszen most készült Magyarországon egy felmérés, amelyik azt mondja, hogy a, a romáknak a legnagyobb bizalma az a helyi vezeték, vezetők iránt van, bármilyen furcsán hangzik, jobban bíznak az iskolának a vezetőjében, a védőnőben, a házi orvosban és a helyi polgármesterben, valószínűleg azért, mert ismerik, mint mondjuk az országos intézményekben. A, a, a mobilitással kapcsolatban mégis azt mondanám, hogy, hogy bár különbözőek az országokban a, a, a romáknak a sajátosságai, Magyarországon a romák százalékban letelepedettek már második, harmadik generációban, de éppen ezért szükséges egy európai szintű együttműködés, hogy ezeket a különbözőségeket adott esetben Franciaország, Románia vagy éppen Magyarország között is kezelni tudjuk. Mulder úrnak mondanám, hogy a legnagyobb magyarországi roma szervezetnek a neve az az, hogy Lungodrom ez azt jelenti, hogy hosszú út, tehát tudjuk, hogy lehet, hogy tíz év múlva sem leszünk még boldogok azzal kapcsolatban, milyen eredményt értünk el, de minden hosszú útnak van egy első, egy második, meg egy harmadik lépése. Én remélem, hogy azért nem az első lépést tettük meg, hanem a, hanem a, a második lépést. Még a, a romák bevonásával kapcsolatban, amit többen mondtak, e, Ernst e, kisasszony is említette, hogy milyen fontos, hogy a, az intézkedések tárgyaiból egyfajta paternalizmussal szembeszállva az intézkedések alanyaivá tegyük a romákat. Azért, ha szabad egy jó gyakorlatot megosztani Magyarországon, egy egyedülálló képviseleti rendszer van nálunk, ahol egy ideiglenes regisztráció után, ha valaki regisztráltat két hétre, a választások idejére, hogy ő roma származású, akkor megválaszthatja a saját képviseletét, több mint 6000 ilyen képviselő van Magyarországon, több mint 3000 településen van a romáknak egy állami rendszerben hivatalosan megválasztott képviselete, és eh, mi őket tekintjük partnernek eh, a roma ügyek megvalósításában. Eh, Európában először egy hónappal ezelőtt a, a magyar miniszterelnök aláírt egy megállapodást ennek az országos roma önkormányzatnak a vezetőjével, amelyik azt az együttdöntési mechanizmust írja le, azt az együttdöntési mechanizmust, ami egyébként az Európai Unió működésének az egyik alapelve, ahol konkrét vállalásokat teszünk, pont azért, mert mi is érezzük, hogy a szavaknak a hitelét a tettek e, fogják megteremteni. Konkrét vállalásokat e, e, rögzítünk, ami azt jelenti, hogy négy éven belül százezer romának ígérjük azt, hogy bevonjuk a munkavilágába, négy éven belül tízezer új érettségizőt ígérünk, négy éven belül 5000 új egyetemi hallgatót ígérünk, négy éven belül 150 ezer romának ígérünk plusz egészségügyi szolgáltatást, olyan konkrét számok, amiket nem tíz, hanem négy év múlva le, lehet számon kérni a magyar kormányon, mert egyetértek Keller kisasszonynal, hogy a, a, a nemzeti hitelesség teremti meg a, a, a nemzetközi hitelességet, hogyha helyi szinten nem jól bánunk ezekkel az ügyekkel, akkor, akkor, akkor hiába vannak a hangzatos stratégiák nemzetközi szinten. Keller asszonynak még válaszolnám a, a, a konkrét fölvetésére a diszkrimináció ellenességnek a hangsúlyozásával, hogy, hogy azt, a, azt a bírálatot vagy kritikát, ami egyébként emberi jogvédő szervezetek és civil szervezetek részéről is érkezett a bizottság közleményével kapcsolatban. Azt azért, ha megnézi a, a conclusion a következtetést, eh, láthatja, hogy igyekeztünk orvosolni, hiszen azért a, a, a tanácsi következtetésben szó szerint szerepel az, hogy a tanács fölkéri a bizottságot, ez most idézet, hogy a jövőben is szigorúan kövesse nyomon a 2043-as tanácsi irányelv, az antidiszkriminációs irányelv végrehajtását, hiszen ez az irányelv az etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem hathatós eszköze. Úgy gondoljuk, hogy, hogy ennek az irányelvnek a betartása az, az a feltétele annak, hogy egyáltalán arról beszéljünk, ami valóban hangsúlyosabb a jelenlegi dokumentumban, a szociális, a gazdasági, az egészségügyi, meg az oktatási eh, feladatokra, amiket el kell végezni. Ez a kettő egymás nélkül eh, nem tud létezni. Ha az emberi jogi, az antidiszkriminációs szempontot, meg a szociális szempontot meg a foglalkoztatási szempontot kiátszuk egymás ellen, akkor az, akkor az egészen biztosan eh, negatív eredményt fog jelenteni. Ha megengedi, bár elnökségként nem feladatom, hogy Magyarország belpolitikai eseményeit kommentálja, mégis fontosnak tartom, hogy reagáljak arra, amit a, a magyarországi e, neonáci vonulásokkal kapcsolatban fölvetett. Valóban egy olyan problémával állunk szembe, amivel szembe egész Európa e, áll, hogy, e, hogy embereknek a nyomorát, nehéz szociális és politikai helyzeteket vannak, akik kihasználnak, és, és egy olyan politikai kultúrát vagy kulturálatlanságot akarnak meghonosítani, amit nem, nem tűrhetünk el Európába. A magyar kormány is így gondolja ezt, és ha, ha figyelte éppen, a, e, éppen az az intézkedés, ami úgy gondolom, hogyha egy törvényhozás munkáját nézzük, márciusban kezdődött ez a provokáció Gyöngyöspatán ebben a e, e, közepes magyar faluban, március közepén kezdődött, ha, ha arra gondol, hogy május másodikán a magyar parlamentben elfogadtunk egy olyan törvényt, az úgynevezett, mi így nevezzük, hogy egyenruhás bűnözés, az egyenruhába bújtatott bűnözéssel szemben, ami hatásosan meg tudja akadályozni azt, hogy félelmet keltsen bárki etnikai vagy más kisebbségi csoportban a föllépésével, a megjelenésével. Ez egy olyan erős törvény, hogy ha ennyit szubjektívan megjegyezhetek önnek, én magam, mint aki az emberi jogok iránt mégiscsak négy évig voltam az Emberi Jogi Bizottság elnöke Magyarországon, elkötelezettnek tartom magam. Ez elmegy a határig abban, hogy nehogy olyan szabadságjogokat korlátozzunk, amik egyébként az Európai Uniónak és egyáltalán az emberiségnek nagyon fontos alapjogai. Én inkább Magyarországon én inkább a bíróságnak a munkájával kapcsolatban látok problémákat, hogy ezeknek a törvényeknek, amik rendelkezésre állnak, az alkalmazása az nem mindig megfelelő. Nem tudom, ismeri-e azt a tényt, hogy, hogy, hogy több olyan letartóztatás, fogvatartás indult el a rendőrség részéről, amit a bíróság nem tartott jogosnak, és újra szabadon engedte ezeket a provokáló embereket. Talán azért a magyar roma közösség reakciójára egy jó jó illusztráció az, hogy a magyar belügyminiszter kétszer is járt ezen a településen az elmúlt hetekben, és mind a kétszer a romák részéről tapsvihar fogadta őt, mert úgy érezték, hogy ő az az ember, a rendőrség vezetőjeként, irányítójaként, aki meg tudja védeni ezekben az ügyekben a, a, a, a romákat. Ernst kisasszonynak még szeretném mondani, hogy valóban nagyon fontos az évenkénti ellenőrzés, és úgy gondolom, hogy ha ha sikeres a, a monitorizás, eh, ha sikeres lesz ez a stratégia, akkor, akkor lesz sikeres, hogyha valóban nem csak, eh, nem csak eh, verbális kritikát gyakorlunk, hanem, hanem erősebb lesz az a mechanizmus, amelyik rákényszeríti adott esetben a tagállamokat, hogy sokkal jobban használják az Európai Uniós forrásokat, sokkal hasznosabban. Amit a, amit a egy európai konferenciáról mondott a romák helyzetével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy az a kezdeményezés, ami elindult itt az elnökségünk alatt, hogy a, a platformot kellene egy olyan Európai Uniós intézménye növelni, mi ebben igyekeztünk Budapesten megtenni egy, egy első lépést, hiszen hiszen több mint 400 szakértő és képviselő vett részt az Európai Roma Platformon Budapesten április elején. Úgy gondoljuk, hogy a platform lehet az az intézmény, amit úgy lehet majd kibővíteni és megerősíteni, hogy minden évben, vagy akár minden fél évben lehetőséget adjon arra, hogy a legmagasabb európai szinten a romák ügyeiről, ügyeiről tárgyaljunk. És végül az utolsó hozzászólás Bronz úrnak a részéről, ami a paternalizmusnak a veszélyét illeti, azzal tökéletesen egyetértek, és erre is a jó válasz az, hogyha a romáknak a szervezeteit, a romák képviselőit tekintjük partnernek a, az inkluzív és az integrációs politikában. Mi egy fontos dolognak tartjuk, és egy komoly vita volt a, egyébként a tanácsi, a, a, a tanácsi munkában, hogy mennyiben hozzuk be a szociális szempontok mellé az emberkereskedelemnek az ügyét, a, a bűnözésnek a, a kérdését, úgy gondolom, hogy sikerült ezt a szempontot is behozni, hiszen ez is európaivá teszi a problémát. Az európai rendvédelmi szervek együttműködésén múlik az, hogy a, az emberkereskedelem, a prostitúció és más manipulációkra ne kerülhessen sor. Ön fölhívta a figyelmet arra, hogy hogy vannak olyan népcsoportok, amik felülreprezentáltak bizonyos bűncselekmények elkövetésénél. Lehetséges, hogy van ilyen is, de hagyj hívjam föl arra a figyelmet, hogy az emberkereskedelem kapcsán az áldozatok között a romák igencsak felülreprezentáltak, a prostitúció áldozatainak a, a jelentős számban éppen a romák a legkiszolgáltatottabb népcsoportok, úgyhogy a, az ő védelmükben úgy gondolom, hogy a közös együttes európai uniós fellépés az, az mindenképpen nagyon szükséges. Én, hogyha már újabb körre nem fog sor kerülni, hagy köszönjem meg még egyszer a, a, az önök munkáját. Tudják, egy tagállam kormányának mindig nehezebb egy speciális ügyben, ami neki adott esetben szívügye is, jelentős, adott esetben kritikus pozíciót elfoglalni. Önöknek talán ez egy kicsit könnyebb itt az Európai Parlamentben, tehát én mindazokat szövetségesnek tekintem, akik a, a romák ügyében elkötelezettek, és nem csak elnökséghez kapcsolódóan, hanem a mindennapi munkájukban ezt a nagyon fontos európai kérdést újra és újra hangsúlyozzák, és nagyon bízom benne, és ehhez kérem az önök segítségét, hogy az elkövetkező elnökség alatt, a lengyel elnökség alatt, aztán később nem fog ez a téma leesni, nem fogjuk ezt elfelejteni, hanem újra és újra újra és újra idehozzuk az európai politikának a, a színpadára, mert a, a roma ügynek a javítása az az Európai Unió általános hitelességének a kérdése is. Hogyha nem tudunk segíteni ennek a népcsoportnak, akkor a saját politikai hitelességünket is kockáztatjuk, hiszen milyen közösség az, ahol a, ahol a legkiszolgáltatottabbaknak nem egyre jobban megy, hanem egyre rosszabbul, ami sajnos ma még a helyzet Európában. Köszönöm a figyelmüket. We thank you. We thank you, Minister. Köszönjük, államtitkár úr. Köszönjük uh, őszinte nyitottságát az együttműködésre, és azt, hogy méltányolja azt az együttműködést, amit ez a szakbizottság és a parlament mutatott a magyar elnökség törekvései iránt. Bizonyára jó érzésekkel töltött el mindannyiunkat az a pozitív megközelítés, amelyet ön előadott a roma közösség problémáik megoldása érdekében itt egész Európában, különösen azokban az országokban, tagállamokban, ahol ez a kisebbség nagy számban él. Tehát még egyszer köszönöm, és ahogy tegnap az igazság és belügyminiszternek is mondtuk, sok sikert kívánunk önöknek, a magyar elnökségnek a munka befejezéséhez, és aztán a lengyel elnökségnek is, illetve a lengyel elnökséggel belépő új triónak a munkájához. Köszönöm. And now we should be ready to proceed to point number 20. Overall. Hát akkor menjünk a 20-as napi rendi pontra. harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei. Ezt a dossziét a foglalkoztatási bizottsággal megosztva tárgyaljuk. Eh, Salvatore Iacolino az előadónk, és eh, a jelentéstervezet megvitatása eh, következik, illetve a módosítások előterjesztésének határidejét határozzuk meg. A vállalaton belüli áthelyezések ügyében Áprilisban tartottunk egy meghallgatást, és az Európai Bizottság, valamint a Magyar Elnökség még meg fog nyilvánulni ebben az ügyben, csak úgy, mint Jakonszári asszony, aki a Foglalkoztatási Bizottság részéről viszi az ügyet. Először Jakolino úr kap, szó. kap szót. Köszönöm, elnök úr. Jól tette, hogy emlékeztetett arra, hogy nem régiben sor került egy vitára is egy meghallgatás keretében, amelyet nagyon jól szervezett meg a titkárság. Ott egy nagyon részletes vitára került sor, mint a munkavállaló kategóriáira vonatkozóan, mint pedig a munkavállalókat védő szervezetekre vonatkozóan, és néhány észrevétel felmerült ezen vita során, amelyek bizonyosan hasznosak lesznek majd a parlamenti vitánk során is. Ez a dosszié, amiről vitázunk, része egy csomagnak, Mástrom biztos asszony nyújtotta be ezt a csomagot a legális bevándorlás tárgyában, és az a cél, hogy néhány vezérelvet fogalmazzunk meg, amelyek kiegészítik ezt a jogszabálycsomagot, amelynek része a kék kártya is, illetve más egyéb témák, amelyeket majd rögtön az én jelentésem után vitatunk meg az idény munkásokra vonatkozóan. Ami jelenleg történik a földközi tenger térségében, az felvet ennek szükségességét, hogy a leges bevándorlás igényeit összekapcsoljuk a munkaerőpiac dinamikus igényeivel, valós igényeivel, és nincs kétség azt illetően, hogy ez a téma jelentős politikai értékkel bír. Már Jakonszári kollégával is eszmét cseréltünk, valamint az árnyék jelentéstevőkkel erről a témáról, illetve a titkárságról, akiknek köszönetet mondok. A Stockholmi program előirányozta ezt a fellépést, ezt a speciális fellépést, és ez megjelenik egy olyan dokumentumban, amelyet az Európai Bizottság már elég határozottan kidolgozott, és ö, minden esetre felvetődik néhány fontos kérdés ezzel kapcsolatban. Itt van például az 50-es bekezdés. Elnökünk vezetésével sikerült a hármas bekezdésről kompromisszumot találni, és így módon egy egységes álláspontot tudtunk kidolgozni a módosítók kidolgozását illetően. A hármas bekezdés a munkavállalói kategóriákra vonatkozik, amelyek ezen fellépés célzottjai, a vezetők, a szakértők és a gyakornokok ezek a kategóriák. Kidolgoztam néhány módosítót, amelyek célja az, hogy világosabb, könnyebben, könnyebben olvashatóvá tegyék ezt a dokumentumot, amelynek politikai jelentőség egyre növekszik egyébként. Minden vállalatnak lehetőséget kell biztosítani a szakképzett munkaerő alkalmazására, amely más módon nem lenne ö, fellelhető, és éppen ennek érdekében néhány szigorú mechanizmus dolgoztunk ki, hogy meghatározunk, hogy mit is jelent a vezető, a menedzser egészen pontosan, mit jelent a diplomás gyakornok, és mit jelent pontosan a szakértő. A szövegben egy egységes és egyszerűsített eljárás létrehozását tűztük ki célul. Úgy vettük, hogy most egyrészt egyre nagyobb jelentőséget nyer a bizalom kritériuma a tagállamok között. Semmiképpen sem lehet ezt az értéket veszélybe sodorni egy ilyenfajta dokumentumban, hiszen a tagállamok közötti együttműködés alapvető jelentőségű ezen a területen. Épp ezért a vállalaton belül áthelyezést még jobban szabályoztunk azokon, azon vállalatok esetében, amelyeknek vannak kirendeltségeik harmadik országokban is. A menedzser fogalmát objektív kritériumok, mérhető kritériumok mentén kell meghatározni, valamint a hasznos tapasztalatot is azon munkavállalók esetében, amelyek, akik ezen irányelv címzetjei lehetnek. Egy jelzést költünk a család felé is, hiszen megkönnyítjük a családtagok tartózkodását azon munkavállalók esetében, akik áthelyezésre kerülnek ezen irányelv keretében. Nos, a korábbi alkalmazás időszaka a véleményünk szerint legalább hat hónap kell, hogy legyen, mégpedig folyamatos alkalmazásról kell, hogy legyen szó, hogy elkerüljük a visszaéléseket. Az ellenőrzések fontosságára, is felhívtuk a figyelmet, amelyeknek hatékonyabbnak kell lenniük. A tartózkodási engedélyt pedig egységes dokumentum formájában kell kiadni, amely egyébként más egyéb szükségesnek tekintett elemeket is tartalmazhat. A vállalatcsoportot illetően talán további gondolkodásra van szükség a 16-os bekezdés. Nagyon fontos, és ez a bekezdés sok vitára adott alkalmat a tanácson belül is. További támogatást kaptam egyébként a jelentéstevőtől e tekintetben, amelyek hasznosak lehetnek egyébként a módosítókra vonatkozóan is. Egyébként további módosítókat akarok benyújtani ezzel a résszel kapcsolatban. a magasan képzett munkavállalók alkalmazásáról van szó, egy olyan időszakra vonatkozóan, amely a három éves időtartamot nem haladhatja meg, és különösen fontosnak tűnik számomra jelezni azt, hogy azon módosítók segítségével amelyeket jó magam nyújtottam be, az eljárások egyszerűsít, egyszerűsödtek, és tovább egyszerűsítették a jogszabályi keretet. Hatástanulmányt is végeztek, most pedig ebben az első szakaszban várjuk a kollégák értékes rész, jelzéseit, az árnyékjelentéstevők, illetve a kolléga részéről is. Remélem, hogy mindenki hozzájárul majd az anyag kidolgozásához. A dokumentum szándékaim szerint egyszerű alkalmazásuk kell, hogy legyen. Tudom, hogy a tanács rövid időn belül vissza fog térni erre a témára. A tagállamok közötti mobilitás kérdésével foglalkozik majd a következő hetekben a tanács. Ez is hasznos lehet számunkra. Néhány rövid észrevételt akartam csak tenni és várom a bizottság, illetve a tanács észrevételeit, információit, amelyek bizonyosan hasznosak lesznek, valamint a szakbizottságbeli kollégák észrevételét is várom, és felszólásom végén még elmondanám, hogy ez a dosszié bizonyosan sok szempontból ugye kapcsolódik az idény jellegű munkások témájához is, de ez kevésbé bonyolult, mint a, más, mint a másik témák. Nagyon fontos a magasan képzett munkavállalók vonzása az európai területre, akiket egyébként nem lehetne európai polgárok ö, ö, körében fellelni. Ennyi volt tehát az észrevételem ebben a szakaszban, elnök úr. Köszönöm. Most akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, majd a soros elnökségnek. És aztán pedig eh, a Foglalkoztatási Bizottság eh, részéről Jákonszári asszony következik. Diane Schmidt? Thank you very much, Chairman. Uh, first of all, uh, I... Köszönöm elnök úr, és köszönöm az Európai Parlamentnek azt, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, ami rendkívül hasznos volt a két javaslattal kapcsolatban. Különösen köszönöm Jakolino úr munkáját, amely most akkor a tanács elé kerül. Ahogy Jakolino úr is mondta, ez egy átfogó bevándorlási stratégia részét képezi ez a csomag, és azt reméljük, hogy gyorsan el sikerül fogadni ezt az anyagot csak úgy, mint az idén jellegű munkavállalókkal kapcsolatos anyagot. Ennek a törekvésnek komoly szerepe van a 2020-as célok megvalósításában. Nyilvánvaló, hogy növelni kell a versenyképességet, ki kell alakítani egy tudásalapú, innovatív gazdaságot. A jelentést eh, átolvasva elmondhatjuk, hogy eh, ez összhangban van az Európai Bizottság eh, fő vonalával, vannak olyan pontok, amelyeket tisztázni kell, vannak olyan módosítók, amelyek megerősíthetik az egész rendszer vonzerejét, mások pedig az esetleges visszaéléseket lesznek képesek kiiktatni, tehát ebből a szempontból megerősítik a szöveget. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy az ilyen munkavállalók nem akarnak hosszú időre letelepedni az EU-n belül, nem úgy, mint a kékkártyások, tehát itt egy nagy különbség van, és a fő kérdés pedig, amiről beszélgetni fogunk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, az a definíció. Tudjuk, hogy, hogy ez komoly része ennek a javaslatnak, amely eh, komoly figyelmet érdekel annak érdekében, hogy elkerüljük a félreértéseket. Az Európai Bizottság megpróbált eh, tiszta, világos definíciókat kialakítani a már létező definíciókkal kapcsolatban. Teljesen nyilvánvaló, hogy eh, a az ilyen munkavállalók nem egyszerű munkavállalók, hanem komoly tudással rendelkező szakértők, kulcsfontosságú munkavállalók, akiknek a munkája létfontosságú a szervezet működése szempontjából, tehát ezért is küldik őket a vállalat más egységeihez. Ami a definíciót illeti, ott mi nem azt nem szerettünk volna egy túlságosan restriktív eh, hatályt kialakítani, hanem eh, a világosságra törekedtünk, eh, hogy beleférjen minden, ami már létezik. Említették, hogy az EU-n belüli mobilitás az nagyon fontos, a kék kártya is egy ebbe az irányba ható kezdeményezés. Nyilvánvalóan ez most egy nagy lépés előre, tehát itt tisztázni kell a dolgokat. Ami a 12 havi előzetes foglalkoztatást illeti, ez tényleg azt szerette volna elérni, hogy ne lehessenek visszaélések. Nyilván erről majd még lehet eh, beszélni. Egyelőre ennyit tudnék eh, elmondani önöknek, hogyha van további észrevételük, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm, és Városi asszonya az elnökség nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, eh, jó napot kívánok mindenkinek, és az elnökség is szeretné először meg, elsősorban megköszönni az Európai Parlamentnek az áprilisi vitát, amely véleményünk szerint is hasznos hozzájárulást jelentett a két irányelv tervezett vitájához. És szeretnénk megköszönni a Kolino képviselő úrnak a jelentéstervezet kidolgozását. Reméljük, hogy a jelentéstervezettel és a jelentéssel jelentősen a jelentés is elősegíti a gyors megegyezést a tanács és az Európai Parlament között. Az elnökség úgy véli, hogy a, a javaslat fontos eleme a legális migrációs politikai terv alapján benyújtott irányelvtervezeteknek az EU versenyképessége szempontjából is fontos javaslatról beszélünk. Szeretnénk röviden talán tájékoztatni a bizottságot a tanácsban zajló vita állásáról, és a parlamenti bizottság, a bizottságot a tanácsban zajló vita állásáról, és röviden reagálni a raportőri jelentéstervezetben foglaltakra. Ahogy Jakolino képviselő úr is utalt rá, a tanácsban igen kiterjedt vitát folytattunk a magyar, a magyar elnökség alatt a tervezetről. Szakértői munkacsoporti szinten összesen hat ülést tartottunk a fél év során, ahol, eh, amit eh, kizárólag ennek az irányelvtervezetnek szántuk. Ez is azt mutatja véleményünk szerint, hogy a magyar elnökség és a tagállamok is fontosnak tartják, hogy megfelelően kidolgozott legyen a, az irány, a megfelelően eh, kidolgozott eh, irányelv szülessen a munkánk, közös munkánk eredményeként. Köszönjük, köszönöm képviselő úrnak, hogy utalt a mobilitás kérdésére, mivel a magyar elnökség alatti vita központjában ez a kérdés állt. Problémát jelentett az, hogy a bizottsági javaslat kevés részletet tartalmazott arra az együttműködésre, amely a tagállamoknak, tagállamok között szükséges a mobilitással kapcsolatos eljárás sikeres véghezviteléhez. A részleteknek, részletek szakértői szintű kibontása során a tagállamok a, a javaslatot, az eredeti javaslatot gyakorlatban nehezen alkalmazhatónak tartották, így egy koncepcionális döntés eredményeképpen a mobilitási eljárással kapcsolatban a tanács egy új megközelítést dolgozott ki, amely a bizottsággal közösen ö, ö, született meg. A mobilitás új sémájának alapja, hogy megkülönböztetnénk a rövid távú, illetőleg a hosszú távú mobilitást. A rövid távú mobilitás szabályainak kialakítása során a már elfogadott kutatókról szóló irányelvre támaszkodnánk, a hosszú távú mobilitás szabálya esetén pedig a kék kártya irányelv szabályaira építhetünk ezért, azért jeleztem ezt részletesebben ezt a kérdést, mivel képviselő úr is jelezte, hogy várhatók még módosítási javaslatok. Reméljük, hogy, hogy az, a módosítási javaslatok és a tanácsi álláspont közeli, során szintén közeledik egymáshoz az Európai Parlament és a tanács álláspontja. Az irányelv hatája kapcsolat, hatájával kapcsolatban a tanácsi vita során arra jutottunk, hogy a pontos elhatárolás szükséges a vállalati, az ICT-k esetében a kiküldött munkavállalóktól, és szükséges a munkaerő kölcsönzés keretében az unióban foglalkoztatottak kizárása is. Egyetértünk Jakolino képviselő úrral abban, hogy a definíciók pontosítása igen fontos kérdés, és ö, ö, egyszerű a gyakorlatban alkalmazható ö, fogalmakra van szükség, ugyanakkor az is nagyon lényeges, hogy a módosítások ne adjanak lehetőséget további tágértelmezésre. A gyakornokokkal kapcsolatban a jelentéstervezetben szereplő módos, a preambulumra vonatkozó módosítási javaslat kapcsán szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a, a befogadási volumenek meghatározása a szerződés értelmében tagállami hatáskörben van, ezért óvnánk egy kötelező kvóta alkalmazásától. Ami a befogadási feltételeket illeti, ahogy, ahogy Jakolino képviselő úr is hangsúlyozta, a jelentéstervezet az az előzetes foglalkoztatási időszakot 12 hónapról 6 hónapra ö, csökkenteni. Ugyanakkor azt ö, ö, kötelezővé tenni, így nem tenni lehetővé azt, hogy e feltételtől eltekintve esetleg a tagállamok kedvezményesebb feltételeket alkalmazhassanak. A jelentéstervezet ezen felül nem csak azt kívánja igazoltatni, hogy a ICT visszakerülésre kerül a küldőcéghez, hanem előírja a konkrét visszahelyezést is. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállamok többségében a külföldi, a harmadik országbeli állampolgár megváltoztathatja a tartózkodás során tartózkodásának célját, és akkor nem kötelezhető arra, hogy elhagyja az unió területét fontos lenne, hogy a megszülető irányelv tervezet a, a tagállamokban már működő hasznos gyakorlati szempontokat is figyelembe vegye majd. Az elutasítási, visszavonási és az elutasítási, visszavonási és meg nem újítási okok kapcsán Szeretnénk azt kiemelni, hogy ezek pontos meghatározása és kimerítő meghatározása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a, a jövőbeni visszaéléseket elkerüljük. Az eljárási rendelkezések kapcsán is fontosnak tartjuk az, az egyszerűsítést, és ö, ö, éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy, hogy az irányelvben ö, rövid módon, egy bekezdésben engedjünk teret a tagállamoknak, hogy a lehető legegyszerűbb eljárást vezessék be a megbízható cégek elismerése érdekében. És ezt az egyszerűsített eljárást úgy vélem az irányelv tervezett céljával összhangban ö, szélesebb körben az ICT-k és a családtagok esetében is lehessen alkalmazni. Emellett ö, ö, röviden utalni szeretnék az eljárási határidők kérdésére, ö, ahol, ahol ö, fontos azt is figyelembe venni, hogy ö, az ict esetében nem csak a harmadik országbeli állampolgár vizsgálata, hanem a fogadó szervezet alapos vizsgálata is szükséges a visszaélések elkerülése érdekében, és ez nehezen oldható meg a javaslatban szereplő 30 napon belül. A, emellett szeretném kiemelni, hogy a, az engedélyhez kötődő kiegészítő dokumentum esetében a jelentéstervezetben hasonló, jelentéstervezethez hasonló kompromisszum kezd kibontakozni a tanácsi vita során azaz ezt a, ezt a dokumentumot opcionálisan javasolják a tagállamok is alkalmazni. E, a, jelent, a kiegészítő dokumentum kapcsán ugyanakkor fontos, hogy nem csak a fogadó szervezetek, hanem további a foglalkoztatáshoz kötődő releváns információk is szerepelhessenek ezen a dokumentumon. Elnézést, ha egy kicsit hosszabbra nyúltam, még egyszer szeretném megköszönni a Jakolino képviselő úrnak a jelentéstervezet kidolgozását, és reméljük, hogy mind a jelentéstervezetben foglaltakra, mind a tanácsi munkára a következő lengyel elnökség támaszkodni fog, és ez az eredmény ez a közös munka eredménye jó alapja lesz majd a parlamenttel folytatott együttműködésnek is. Természetesen további kérdések esetén szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm. Now can we have a comment from Mrs. Giaconsari as rapporteur for the Employment Committee under the rule. Giaconsari asszony az 50-es cikk alapján szintén gazdája ennek a témának, és akkor őt hívnám fel arra, hogy mondjon valamit. Köszönöm eh, Jakolino úrnak ezt a nagyszerű munkát és nagyszerű együttműködést. Nagyon gyakran eh, mondják azt, hogy ez egy nagy átfogó eh, migrációs csomag része. Nem okoz-e problémát ez a, a méret? Én kicsit kételkedek. Az Európai Bizottság eh, szektorális alapon tárgyalja ezt a migrációs kérdést, eh, különböző csoportok migrációját különböző módon kezeli. Tehát, hogyha valaki egy eh, bizonyos csoportba tartozik, akkor különböző jogokat fog élvezni a csoporthoz tartozás alapján. Úgy tűnik, hogy kicsit elveszünk a részletekben, ugyanakkor mindannyian természetesen azt szeretnénk, hogy azonos elbánásban részesüljenek a munkavállalóink. A kérdés az, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a jogszabályokat akkor, hogyha egy munkahelyen belül különböző országból származó munkavállalók különböző csoportba tartoznak, mert van esetleg kékkártyás munkavállaló, vagy olyan munkavállaló, amelyik a GATT eh, megállapodás eh, részeként kerül eh, be erre a munkahelyre, vannak posted workerök, vannak áthelyezett munkavállalók, vannak esetleg kutatók, és aztán vannak ICT munkavállalók. Tehát egy sor munkavállaló csoport létezhet azonos nagy cégen belül, és mi szeretnénk egyszerűsíteni ezt a nagyon bonyolult helyzetet, ami a munkahelyen kialakulhat. Most miután ezt elmondtam, azért másfelől azt is érdemes hozzátenni, hogy szeretnénk, hogyha tényleg jobb mobilitás alakulna ki. Biztosítani kell azt, hogy Európába letelepedhessenek, jöjjenek jól kvalifikált emberek. Szükségünk van az ő tudásukra. Minél nagyobb munkavállalói mobilitás van egy piacon belül, annál jobb lesz a versenyképessége is az adott térségnek. Jakolino úr, amikor beszélt, mondta, hogy pontosabban kell meghatározni dolgokat ebben az irányelvben, és van néhány függő kérdés. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy ennek az irányelvnek nem szabad egy kétsebességes helyzetet, vagy kétsávos helyzetet kialakítania a munkaerőpiacon. Azt gondolom, hogy ez az egyik központi elem, amivel foglalkoznunk kell, amikor ezt az irányelvet tárgyaljuk. Én úgy vélem egyébként, hogy van egy kis félreértés itt. Ugyanis vannak, akik ezt az egészet egy migrációs irányelvnek tekintik. Ugyanakkor itt valójában mi azt szeretnénk elérni, hogy megkönnyítjük a munkaerőpiac működését. Nem tudjuk, hogy milyen hatása lehet ennek, lehet, hogy minimális a hatása, nyilván valamilyen hatása lesz. És ha lesz, akkor meg kell vizsgálni a jogalapot, amely lehet a 153 A, B és G, tehát munkakörülmények, egészségügyi kérdések, munkahelyi biztonsági kérdések és egyéb olyan kérdések, amelyek vonatkoznak a harmadik országbeli munkavállalókra. Felmerült a definíció kérdése, amit én is fontosnak tartok. A tárgyalások alapján arra jutottunk, hogy pontosabb meghatározásokra van szükség. Mit értünk igazgató alatt? Mit értünk szakértő alatt? Mit értünk kiemelkedő tudás, vagy uncommon knowledge alatt? Mert ez, az, ez egy eléggé homályos megfogalmazás. Beszéltünk egy német vállalatigazgatóval, és azt mondta, hogy még a festők közötti különleges szaktudású szakmunkás is lehet szakértő vagy specialista ezen definíciók alapján. Tehát az egyszerűsítés érdekében meg kell vizsgálni a már létező szakértői definíciókat. Ugye a, a kékkártya irányelvben már létezik egy definíciója a szakértőnek, bár a célok mások, a célközönség mégiscsak ugyanaz, hiszen a törekvés az, hogy jó szaktudású embereket vonzunk az Európai Unióba, adott esetben el kell gondolkozni azon, hogy ugyanaz legyen a, az expertnek, a, a szakértőnek a definíciója, mint a kékkártyás irányelvben. Megfogalmazódtak kétségek azzal kapcsolatban is, hogy a postage workers irányelvet érdemese bevonni ebbe a e, megbeszélésbe. Én akkor munkaügyi miniszter voltam, amikor ezt az irányelvet a tanács tárgyalta, tehát én vagyok ennek az irányelvnek az egyik e, szülője, ha úgy tetszik, és tudom, hogy annak az irányelvnek e, voltak problémái, voltak benne joghézagok, és időszerű annak is az átgondolása. Én eh, nem gondolom, hogy a posted workers munka irányelv eh, az eh, alapjául szolgálhat ennek a munkánk, ennek a munkának. Talán érdemesebb lenne az ICT munkavállalók vonatkozásában relevánsabb szabályokat kidolgozni. és az ICT munkavállalókat bizonyos szempontból ugyanúgy kellene kezelni, mint a kihelyezett vagy áthelyezett munkavállalókat. Mit mond mindenről a bíróság, vagy mit mondana a bíróság? Ezt azért vetem fel, mert a A posted workers egy de minimisből már egy de maximus rendeletté vált, és ez is már problémákat okoz. Ami a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó irányelvet illeti, ugye ott tudjuk, hogy ők három évre vállalhatnak munkát az Európai Unióban, érdemes lenne rájuk is ugyanazt a jogszabályt alkalmazni, ami a helyi munkavállalókra vonatkozik. Lähetettyä työntekijää koskevasta Nagyon sok probléma volt a Posted Workers irányelv alkalmazásával. Nem gondolom, hogy annak az irányelvnek az alkalmazása, felhasználása egyszerűsítené a dolgokat, inkább szerintem bonyolítaná. Az én szakbizottságom, a foglalkoztatási bizottság éppen ezért azt az elvet hangsúlyozza, hogy a munkavállalók egyenlő elbírálásban kell, hogy részesüljenek, és a munkakörülmények, valamint a tagállami rendszerek ezekben a helyzetekben egyformák kell, hogy legyenek. Egy kritikai megjegyzésem eh, van, és eh, Noha azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos irányelv, és eh, Jakolino úrral a gyümölcsöző együttműködés, valamint az árnyékelőadókkal való kiváló együttműködés ebben a bizottságban, valamint a foglalkoztatási bizottságban folytatódni fog. Azt remélem, hogy a, innentől kezdve a szöveg gyengeségeire, gyenge pontjaira tudunk koncentrálni, és ezzel kapcsolatban ki tudunk alakítani bizonyos kompromisszumokat. Jó lenne tényleg azokat a célokat elérni, amelyeket kitűztünk magunk elé, nevezetesen azt, hogy a multik könnyebben tudjanak munkavállalót egyik telephelyükről a másikra áthelyezni, anélkül, hogy alásnák a helyi munkavállalók státuszát. Köszönöm. Now I see that I only have... Köszönöm. Talán csak bronz úr akar hozzászólni, nem Mulder úr? Akkor már is többen jelentkeztek. Bronz úr következik. Bocsánat, először Mulder úr következik, aztán Ernst asszony, és aztán Múl, Bronz Thank you, uh, Chair. The Liberal Group welcomes... A, köszönöm, hogy a liberálisok támogatják a bizottság javaslatát, azt gondoljuk, hogy ez egy jó lépés abba az irányba, hogy tényleg egységes piac alapuljon ki, alakuljon ki ezen a területen is, és közös bevándorlási politikát kezdjünk alkalmazni egész Európában. Üdvözlöm Jakolino úr igyekezetét, hogy közös álláspontot alakítson ki. Mi magunk is sokszor találkoztunk, meghallgatást tartottunk a témában, azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés. Ami a dolog hátterét illeti, abban alapvetően egyetértünk. Nekem a gyakornokokkal kapcsolatban vannak liberálisként problémáim. Egyes tagállamokban 25%-os a fiatal diplomás munkanélküliség, és nem gondolom, hogy más kontinensek fiatal munkavállalóit ennyire tártkarokkal kellene fogadnunk akkor, hogyha a saját fiatal diplomásainknak nem tudunk munkát adni. Tehát eh, Jakolino úr eh, ide vonatkozó eh, megoldásai azt gondolom, hogy üdvözlendőek úgy gondolom, hogy a családtagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az adott áthelyezett szemét, tehát az engedély kiadása a vállalaton belül áthelyezett személy vonatkozásában ugyanakkor és ugyanolyan módon bírálandó el, mint a családtag esetében. Hány hónappal előbb kellett a cégnél elhelyezkedni. 12 hónapos határidőt javasolt a bizottság, Jakolino úr 6 hónapot javasolt, bármilyen időszakot választunk ki, az nyilván vitatárgyát képezheti, de én azért megkérdezném, hogy hogyan kapták ezt a 12 hónapos időszakot. Ami a különböző kategóriák definícióját illeti, és erről, erről beszélt a Foglalkoztatási Bizottság raportőre. A definíció az mindig egy kicsit eh, problémás, soha nem lesz teljesen világos. Jakol Üno úr azonban eh, mindent megtesz annak érdekében, hogy tisztázza a definíciókat, ezzel nekem semmi problémám nincs. Eh, Jakolino úr szintén javasolt bizonyos feltételeket a javadalmazás tekintetében. Én azt gondolom, hogy ezt a cégekre kellene hagyni. Nagyon nehéz egy tagállamnak vagy egy kormánynak beavatkozni az ilyen ügyekbe, és megmondani egy cégnek, hogy ha áthelyeztek a cégen belül egy személyt, akkor annak ennyit és ennyit kellene fizetni, amikor Európába kezd el dolgozni. Tehát ez egy problémás kérdés, ezt a cégen belül kell rendezni, illetve ahhoz a szakterülethez kell igazodnia, amelyen belül a cég tevékenykedik. Szerintem ez nem a kormány dolga. Mrs. Ernst. Ernst asszony. Ja. Äh, erstmal vielen Dank an den Először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Azt gondolom, hogy az árnyék eh, jelentéstevőkkel még eh, részletesebben egyeztetnünk kell. Őszintén szólva, el kell mondanom, hogy fontosnak tartom azt egyrészt, hogy gondolkozzunk el még egyszer arról, hogy itt mit teszünk. A munkaerőpiacon szegmentációt hozunk létre, különböző munkavállalói kategóriákat létrehozza, különböző munkavállalói osztályokat létrehozza, különböző jogokkal, különböző jogi eh, kialakításokkal a munkák kapcsán, és mindazzal, ami ezzel együtt jár. Egy nagy hálózatot hozunk létre különböző jogi kialakításokkal, és ez egy nagy probléma. Tehát nem csak eh, a tagországok eh, kapcsán, hanem a munkavállalók kapcsán is. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk arról, hogy mire van szükségünk a jogszabályokat illetően, és mire nincsen szükségünk. Hát nem tudom, hogy mennyire kell itt szabályoznunk, de ezt a vitát szívesen lefolytatnám még az árnyékjelentéstevőkkel és a jelentéstevővel. A második pont természetesen a definíciókra vonatkozik. A meghallgatás nagyon egyértelműen mutatta azt, hogy milyen robbanó anyagot tartalmaz ez az irányelv, illetve ezek az irányelvek. Én nem értem a definíciókat. A speciális tudás kapcsán szerintem ez a megfogalmazás homályos a jelentésben is. tartoznak a nagy specialisták körébe, óriási szuper szaktudással. Jogi szempontból sem állja meg ez a helyét, nem világos az, hogy ez alatt mit értünk, és a meghallgatás kapcsán a koncern kifejezés is problémát okozott, ez szintén nem világos. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk. És az utolsó pont, természetesen ez az egyenlő bánásmódot érinti, az adott ország munkavállalóival történő összehasonlításban, ezt hogyan szeretnénk megoldani, és milyen jogi szempontokat kell itt érvényesíteni, hogy néznek ki a munkaügyi jogok, a szociális jogok, én nem látom, hogy ez itt világos lenne a jelenlegi jelentés tervezetben, és jó lenne, hogyha erről beszélnénk még. Megosztott vagyok, ami az érzéseimet illeti jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you. Now Mr. Bronx. Az úr következik. Thank you, Mr. President. <clears throat> Intracorp- Köszönöm Elnök úr, a vállalaton belüli áthelyezés a gazdasági migrációnak az igazi arca. Nem az emberi törekvések a kielégítéséről szól, hanem a globális multik igényeinek kielégítéséről. Ebből a szempontból elég árulkodó a nyelvezet. Itt a munkaerőpiac igényeiről van szó. A piac a rabszolgakereskedelem eltörlése óta nem alkalmazandó emberek vonatkozásában, mint kifejezés. Úgy tűnik, hogy úgy kezeli ez az irányelv a munkavállalókat, mint hogyha termelési eszközök lennének, amelyeket ide-oda dobál a munkáltató az embereket, nem szabad manipulálni, és nem szabad velük kereskedni a cégek érdekében. Úgy hallottuk, hogy a, vagy azt hallottuk, hogy itt menedzserekről, szakértőkről, specialistákról van szó, amelyek harmadik országból érkeznek. A harmadik országot itt gyakran úgy kell érteni, hogy harmadik világbeli ország, akiket aztán fejvadászok levadásznak, miután saját hazájukban a drága pénzen, a szűkös forrásokból kiképeztek. Talán hallották itt önök közül is többen a Máli elnök beszédét a parlamentben korábban, aki azt mondta, hogy több mint 30%-a a Mali, Malin egyetemet végzett embereknek aztán továbbáll nyugatra. Ezek között nyilván a legtehetségesebbek vannak. azzal, hogy átvesszük ezeket az embereket, a hazájukat örök szegénységre kárhoztatjuk. Ha azt akarjuk, hogy hogy ezek az országok boldoguljanak, támogatnunk kell őket a diplomásaik megőrzésében. Az államoknak egyébként pedig továbbra is őrködniük kell saját határaikon, a határőrizetet nem lehet átengedni a cégeknek. Szóval. Um, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Amikor az előttem szólókat hallgattam, különösen a jelentéstevőt, azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi az, amit itt el akarunk érni. Mit szeretnénk ezzel az irányelvel elérni? A kulcsfontosságú pontokra szeretnék kitérni, ez az ICT munkavállalók fizetése. A jelentéstevő azt javasolja, hogy legyen egy olyan módosító indítvány, amely kimondja azt, hogy az ICT munkatársaknak ugyanolyan fizetést kell kapniuk, mint egy más európai dolgozó hasonló szakmában. Hogyha valaki egy alacsony fizetések fizetéses országból érkezik, akkor én ezt nem tartom feltétlenül jónak, hiszen attól félünk, hogy az e- ICT munkások, munkavállalók, e- európai munkavállalókat e, szorítanak ki a piacról. De Ha valaki mondjuk az arab félszigetről vagy Kanadából érkezik, mint ICT munkavállaló, akkor ez egy furcsa kérés volna, és meg kell próbálni megoldást találnunk erre a kérdésre. A más, ami a másik problémát illeti, és ezt nem tudjuk megoldani ezzel az irányelvel, de tudnunk kell, hogy ez létezik. A kiküldetési irányelv nem taglalta a fizetések kérdését megfelelően, éppen ezért nem lehet az, hogy mi ezért eh, csorbítsuk az ICT irányelvet hogy oldjuk meg azt, hogy a kiküldött munkatársakkal egyenlő szinten kezeljük az ICT munkatársakat. Nagyra értékelem a, a jelentéstevő munkáját, aki igyekezett tisztázni az ICT munkavállalók családtagjainak jogait. Tehát nagyon fontos biztosítani a családtagok számára azt, hogy a befogadó országban dolgozhassanak, hiszen ez teszi attraktívvá esetleg e, az adott tagországot a munkavállalás. És nevetséges lenne, hogyha arra kárhozhatnánk a munka, a családtagokat, mindegy, hogy nőről vagy férfiről van ez szó, hogy otthon üldögéljenek, illetve hogy esetleg e, karitatív munkát e, vállaljanak. Jakolini úr felhívta a problémát a migrációra, az integrációra. Nem gondolom, hogy az integráció égető probléma volna az ICT-kkel kapcsolatban, hiszen nekik eh, szerződést kell kapniuk, amikor visszatérnek a saját eh, országukba. Sok minden hangzott el, én is sok mindent mondtam, én örülnék annak, hogyha az árnyék jelentéstevőkkel lehetne egy közös ülés a közeljövőben. Köszönöm. Mr. Moraes, to contribute. Moraes úr. Chairman, just to say that... Um... Elnök, csak azt akartam mondani, hogy Blinkevics Jute asszony, aki a mi árnyék előadónk a foglalkoztatási bizottságban szavaz, nem lehet most itt, és fel akarta vetni az esélyegyenlőségi kértést, amelyel Jatiszári asszony, Jakonszári asszony foglalkozott, illetve felvetette volna az igazgató, a specialista és a diplomás gyakornok kérdését, valamint a családegyesítés kérdését, hogy milyen hatályra terjed ki, tehát ezekről beszélt volna. Nem akarom azonban megelőlegezni mindazt, amit a majd az árnyék előadók ülésein megfogalmaz. Inkább csak azt akartam, hogy elnézést kérek az ő nevében, hogy nem lehet itt, de vannak bizonyos fontos problémák, amelyekről az árnyék előadók ülésein majd még fog beszélni. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor most visszatérünk, megadjuk újra a szót Jakolino úrnak, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm, elnök úr, meghallgattam valamennyi felszólalót, és őket, ezeket a felszólásokat rövid megjegyzésekkel fogom kommentálni, kezdvén az Európai Bizottságnál. Már ö, megkaptunk egy előzetes jelentést a bizottságtól, és sokban egyetértünk velük. Néhány ö, korrekciós igényt jelzett a bizottság felénk, a meghatározásokra, a definíciókra vonatkozóan, és erre még hosszasabban ki fogok térni, amikor a kollégák észrevételét kommentálom. Köszönetet mondok az elnökségnek is, azért, mert élénk az együttműködési szellem a tanácsnál. Tudom, hogy mennyire nehéz kiegyensúlyozott definíciót megalakítani, kialakítani a 16-os bekezdést, illetően a rövid, illetve hosszú távú mobilitás, illetve a vállalaton belüli áthelyezések hatáját illetően. Itt van a 12, illetve a 6 hónap problémája, erre is hosszasabban kitérnék majd. Nincs kétség felül viszont, hogy nem hiszem, hogy elégséges javulást értünk el az eljárásokra vonatkozóan a módosításainkkal, további módosításokra van szükség. Az egységes engedélyre vonatkozóan, amit a jelentéstevő javasolt, ez egy olyan elem, amelyel kapcsolatban további együttműködésre van szükség. Köszönetet mondok Jakonszári kollégának, amiért tanúbizonságot tett a jó együttműködésről, amely azonnal beindult vele is, de az egyik jelentéstevőkkel is már sor került egy találkozóra, nem régiben, több találkozó is lesz a jövőben nyilvánvalóan. Most ö, fontos ö, lefolytatni ezt a vitát néhány pontosítással élnék. A legális bevándorlásról szóló irányelvről van szó, amely nagyon szorosan kapcsolódik a munkaerőpiachoz is, magasan képzett munkavállalókra vonatkozik. Természetesen kell, hogy legyen egy szerződéses munkaviszony a munkavállaló és a munkaadó között, és aztán kérdés az is, hogy a munkavállalónak mennyi ideje kell már előzetesen dolgozni a vállalatánál, egy harmadik országokbeli fiú, fiókvállalatnál ahhoz, hogy a mobilitás előnyeit élvezhesse. Ezzel foglalkoznunk kell. Mi egy módosítót nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, amely a 12 hónapot irányozza elő. Mi 6 hónapot irányoztunk másrésztről elő, anélkül, hogy a folytonatos, folytonosság megszakadna, tehát az a kritérium számunkra, hogy hat hónapig kell dolgozni a munkavállalónak az adott Na, Számomra ez észszerű hipotézisnek tűnik, de természetesen mások is létezhetnek, más hipotézisek is. Jakon szerű az, hogy már elmondta, és itt a családra utalt, hogy meg kell könnyíteni kiegyensúlyozott kritériumok mentén az azonos idejű víz, vizsgálatát a tartózkodás és munkavállalási kérelmeknek a családtagok részéről, illetve a család egyesítésre vonatkozó igényt is, amikor ugye egy munkavállalót áthelyeznek. A díjazás, a bérezés témájában Sargentini kolléganő szólt hozzá, és nem csupán ő, hanem Morás kolléga is, valami Blinkievics kolléganőt helyettesítvén. Természetesen én korábban már más tevékenységgel is foglalkoztam, egy 6000 főt foglalkoztató vállalat vezetője voltam, és az, hogy ott két ö, ö, különböző szerződést alkalmazunk ugyanazon munk- feladatot el- ellátó munkavállalókra, számomra az őrültségnek tűnik, de természetesen várom az észrevételeiket a tárgyban. Nincs kétség afelől, hogy a definíciók témáját illetően, amiről Ernst kolléga szólt, ez egy nagyon komoly probléma, de hogyha konkrétan értékeljük azokat a módosítókat, amelyeket jó magam dolgoztam ki és nyújtottam be, akkor ezek világosá teszik ezek a módosítók, hogy a vezetőnek világosan meghatározott jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek objektíven mérhetők, ami ugye a hierarchiában betöltött hatásköreit illeti, az emberi erőforrásokat, a költségvetést, ami rendelkezésére áll, és ugyanez érvényes a szakértőre is, ami pedig a gyakornokokat illeti Mulder kollégához fordulnék, aki kifejezetten hivatkozott erre a tárgykörre. A, ö, elmondtuk az első módosítóban, amit jó magam dolgoztam ki, és ez egy lehetséges módosítását tartalmazza a 8-as preambul bekezdésnek, hogy a diplomás gyakornokok száma, harmadik országokból érkező gyakornokok száma nem lehet magasabb, mint a tagállamok beli gyakornokok száma. A szakértőknél a minőségi tapasztalatot írtuk elő kritériumként, mert nincs kétség felül, hogy attól függ ennek az irányának az értéke, hogy mi hogyan tudjuk megoldani öt bekezdés problémáját, így a definíciókét, mit is akarunk, kit akarunk, hogy Európában dolgozzon, aztán a nyolcas cikk a szankciók kérdése, hatékony szankciókra van szükség az a munkadókkal szemben, akik nem tartják tiszteletben az irányelvet, azt aztán a kérelmek, a kérelmek elbírálásának határideje, ez erre gyorsan sor kell, hogy kerüljön egyszerűsített eljárással, egyetértek a konszeri kolléganővel, hogy további definícióra van szüksége tekintetben. A család szintén alapvető koncepció, ezt is hangsúlyoznunk kell, amikor a kérelmek vizsgálatáról szólunk, a munkavállaló, illetve a családtagok részéről nyújtott kérelmekre gondolok, és aztán ott van még egy nagyon fontos téma, a mobilitás, a 16-os bekezdés. Tehát a harmadik országokbeli munkavállaló, aki Indiából érkezik például, és Görögországba helyeződik át, aztán Olaszországba akar majd tovább menni. Hát ez egy nagyon nagy probléma, a kollégák is jelezték ezt, de remélem, hogy majd ezzel kapcsolatban kapok még segítséget a kollégák részéről. Bronsz úr, emberi erőforrásról szólunk, tehetségekről, és nem igaz, hogy Európában Múder is elmondta, a fiatal munkavállalók ö, ö, nagy részének nincs munkája, Olaszországban ez az arányszám 28 százalék, tehát ez egy abszolút közös problémánk Európában, és ö, remélem, hogy a között, következő találkozón az árnyék jelentéstevőkkel mindenki hozzájárulhat majd ö, ennek a témának a megoldásához, és azt javaslom az elnök úrnak, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 12-e legyen, hogy ilyen módon mindenkinek, minden frakciónak lehetősége legyen arra, hogy az árnyék jelentéstevőkkel való találkozó megfelelő értékeléseket tudjanak kifejezni. Köszönöm. Már most késésben vagyunk, ezért Jekonszári asszonyt arra kérném, hogy röviden próbálja összefoglalni, amit mondani akar. Tényleg akkor nagyon röviden két kérdést vetnék fel. Az egyik a brain drain problémája, az agyelszívás problémája, ami valós. Ugyanakkor az irányelv ehhez nem feltétlenül járul hozzá, hiszen csak három éves munkavállalási periódusokat elkelmez. Na most, ami a egy elbánást illeti, ugye felmerül a kérdés, hogy hol legolcsóbbak a mérnökök, sokan azt gondolnák, hogy kínai mérnökök a legolcsóbbak, nem, e, meglepő módon Ukrajnában a legolcsóbbak a e, e, mérnökök. Vegyünk egy példát, tehát egy német vagy egy finn cég mérnököt szeretne toborozni valamelyik harmadik országban, hogyha el akarnánk kerülni, hogyha el akarjuk kerülni a jövedelem dömpinget, és csak azt akarjuk megengedni, hogy az embereket a tudásukért toborozzák, ne pedig azért, mert kevesebben is beérik, akkor spanyol, portugál és lengyel mérnökök kell, hogy elsősorban szóba jöjjenek. Nem szabad, hogy megengedjük, hogy egy kétszintű munkaerőpiac alakuljon ki, ezért is fontos az egyenlő elbánás kérdése. Now módosítók határidejére javaslat történt. Július 12-e lenne ez, KED déli 12 óra. Tehát a módosítók benyújtásának ez a határideje. Jakolino úr a LIBE jelentéstevője. Ami a foglalkoztatási szakbizottságot illeti, június 22-e itt a határidő, azokra a cikkelyekre vonatkozóan, amelyekkel az employ foglalkozik. Ez a az eljárási szabályzat 50. cikke értelmében történik. Így. Most pedig áttérünk a következő témára, a 21-esre. Ez a harmadik országbeli állampolgárok idén jellegű munkavállalása céljából való belépésének és tartózkodásának uh, feltételei. Sergio Kofferáti úr a jelentéstevő. És itt a jelentés tervezet bemutatását fogjuk meghallgatni. Morás úr fogja ezt megtartani, a LIBE jelentéstevője. És utána a Koferáti úrnak adunk lehetőséget arra, hogy az Employ nevében mutassa be a témát. Morás úr a felelőse a szezonális munkavállalók anyagának. Volt egy meghallgatás, és rögzítettük a módosítók benyújtásának határidejét is. Először Morális úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy ami a vállalaton belüli áthelyezéseket illeti, itt volt már egy vita, a szektorális megközelítés, három legális, bevá- legális bevándorlási dossziét vitattunk már meg, ezek bizonyos kategóriai munkavállalókra vonatkoznak, és mi ezt választottuk egy átfogóbb megközelítés helyett a legális bevándorlást a Blue Card-dal lehetett csak megvalósítani, ez Lisszabon előtt volt, és állandó vagy részben állandó feltéteket biztosított. Itt egy cirkuláris migrációval foglalkozunk, és természetesen ez különböző aggályokat vet fel, Az egyenlő bánásmód ezekre kitért, és ez az employ kizárólagos kompetenciája. Jelenleg most javítanunk kell a bizottsági javaslatokat, amelyek ezekre a típusú munkavállalókra vonatkoznak. Ami a szezonális munkavállalókat illeti, az erre vonatkozó javaslatot, én megpróbáltam biztosítani azt, hogy foglalkozzunk a kizsákmányolás kérdésével, ez létezik, és hogy a javaslatba beépítsük a nem jogosan dolgozók körét. A szezonális munkások léteznek, ez a valóság. A javaslat szerény a kontextus, tágas körben megvitatásra kerül, de ennek tárgya szerény. Kitér a szakképzetlen munkavállalókra is ez a javaslat, és ez is létező jelenség. Ezek a munkások érkeznek az Európai Unióba megközelítést, úgy alakítottam ki, hogy figyelembe vettem a meghallgatást, áprilisban folytattuk ezt, és részletes vitákat fogunk folytatni a szociális partnerekkel, különböző érintettekkel, szereplőkkel, nem részben azért, mert a, az egyengedélyes megközelítésről már beszéltünk, és megpróbálunk tanulni azokból a vitákból, amelyeket ebben a témában már folytattunk bizottsági javaslat kapcsán megpróbálom megtartani azokat az, anya, anya, azokat az elemeket, amelyeket meg kell tartani ebből a javaslatból. A szezonális munkásokkal kapcsolatos viták elején a nemzeti parlamenti kollégákkal is találkoztunk, és a szubszidiaritás eh, elvénél kihangsúlyozták azt, hogy ez kulcsfontosságú a bizottsági javaslat Fontos, hogy teljes mérték alapján fontos, hogy a tagországok teljes mértékben ellenőrizzék a visszautasításokat, a megtakadásokat, és hogy fel tudják mérni a munkaerőpiaci feltételeket, mielőtt engedélyeket adnak ki, illetve hogy kiderüljön az, a szezonális munkások olyan munkahelyeket töltenek be, amiket az adott tagország polgárai nem tudnak betölteni. A bizottsági javaslatban jó keverékét eh, találjuk eh, a szezonális munkások eh, számának növelés és a nem jogszerűen dolgozó számának csökkentése témájában. A szezonális munkások, akik az Európai, Európai Unióba következnek, egy stabil munkahelyet keresnek, stabil munkakörülményeket, és utána távoznak. A fejlesztési segítségnyújtás, amit a harmadik országoknak juttatunk, a kollégák ezt nem tudják, akkor tudniuk kell, hogy ez egy jelentősebb forrás a fejlesztési segítségnyújtásban, mint bármi más, mint amit a kormány szinten vagy az Európai Unió részéről juttatunk. Tehát stabil munka feltételeket, körülményeket szeretnénk teremteni a szezonális munkások számára, és a bizottsági javaslat elismeri a körkörös migráció jelenségét, a 12-es cikkely azokra a munkavállalókra, kérti szezonális munkavállalókra, akiknek munkavállalási engedély lejár, de nem tudnak visszatérni az országokba. A 12-es cikke lehetőséget biztosít a szezonális munkavállalók számára, hogy egy több szezonra vonatkozó munkavállalási engedélyt kérjenek, hiszen ez egy plusz ösztönző, hogy nem maradjanak túl sokáig módosítottam a bizottsági javaslatokat, ez a munka, munkáltatók esetében a munka, munkáltatókat kötelezi arra, hogy fizessék meg a vízumot, azért, hogy ezzel is ösztönözzék a munkavállalókat arra, hogy térjenek vissza származási országokba. Az egyenlő bánásmód szintén nagyon fontos, mert ez kizárólagos kompetencia a foglalkoztatási szakbizottságnak, kooperációnak, köszönetet szeretnék mondani a foglalkoztatási szakbizottság nevében az intenzív együttműködésért. A legális bevándorlásnál nagyon fontos, hogy ez a téma a libét is élen érinti, és ez egy munkaerőpiaci jelentés. Éppen ezért úgy érezzük, hogy a Employ kizárólagos kompetenciái mellett vannak közös kompetenciáink. Az egyenlő bánásmód a foglalkoztatási szakbizottság kizárólagos kompetenciája, de nagyon fontos ezzel a témával itt a Lévében is foglalkozni, hiszen gyakorlati szinten nem szeretnénk olyan munkavállalókat, akik a már gyökeret vetett munkavállalók e helyzetét veszélyeztetik. Tehát az egyenlő bánásmód mind a két szakbizottságot érinti, és ezt az elmúlt viták kapcsán már felvetettük. Ami a tartózkodás időtartamát illeti, a bizottsági javaslat egy maximális időszakról beszél, 6 hónapot említ, és az én jelentésem ezt megtartotta, részletes viták után, nagyon sok eh, szereplővel beszéltem, és a hat hónapban állapodtunk meg, tehát meg szeretnénk tartani a bizottsági javaslat hat hónapját. Mi a szállást illeti? Itt már egy olyan területhez érkeztünk el, hogy hogyan tudjuk megvédeni a szezonális munká, munka, munkásokat, eh, munkavállalókat a kizsákmányolással szemben. Nagyon sok országban nagyon szerény körülmények között élnek a szezonális munkások, de nem egyenlőek a feltételek. Ami a szállás biztosítását illeti, ez egy bonyolult terület, hiszen tisztességes feltételeket szeretnénk teremteni a szezonális munkavállalók számára, akik az Európai Unióba jönnek, ők nem rabszolgák, tisztességes módon kell kezelni őket, a szociális partnerek számára is fontos, ez élet a tagországoknak is feladata mindez, azért, hogy ne legyenek olyan munkavállaló csoportok, akiket nagyon rosszul kezelnek, hiszen ez nem jó a társadalom számára. Ami a lakhatást illeti, nem szeretnénk azt, hogyha arra kényszerítenék a szezonális munkavállalókat, hogy egy bizonyos városnegyedben lakjanak, hiszen ez is problémákat vethet fel, tehát megfelelő munka és életkörülményeket kell teremteni a számukra, ez nagyon nehéz, és a jelentésben a megfelelő életfeltételek definíciójára kitértünk, kulturális, szociális jogokra, illetve a jelentésbe belevettük azt az elgondolás, hogy a szezonás munkavállalókat nem lehet kizsákmányolni. Természetesen, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor olyan területeket eh, érintünk, amelyek a szabadságjogokkal foglalkoznak, hiszen szeretnének rugalmasságot, szabadságjogokat, és a paraméterek eh, alapján az Európai Unióba érkeznek, és miután elvégezték a munkát, távoznak az Európai Unióból. és hozzájárulnak a családtagjaik boldogulásához, illetve a származási országukba viszik haza a pénzt. A kizsákmányolásról beszéltünk számos alkalommal. A szektorális szempont is megjelent, a szociális partnerekkel részletesült, tehát folytattam, és másokkal is és megnéztük a mezőgazdaságot, virág, virágkereskedéseket, és szeretnénk proaktívak látni, meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy a szezonális munkások mely területeken dolgoznak leginkább. Vannak olyan ágazatok, amelyek ebből kikerülnek. Nagyon sok olyan helyzet merülhet fel, ahol a leggyakrabb ágazatokon kívül is szükség van szezonális munkásokra, de a tagországok dönthetnek úgy, hogy a kulturális turizmus mezőgazdaságon túl is lehetőséget biztosítanak a szezonális munkavállalásra, de ez csak a szociális partnerekkel együtt történhet. Ez egy plusz szociális védzáradék. Kitértem még olyan területekre is, ahol a munkavállalóknak vannak kötelességeik, úgy éreztük, hogy jogos igény van arra, hogy foglalkozzunk azokkal a munkavállalókkal, akik ösztönözték a legális munkát. Foglalkoztunk az információhoz való hozzáféréssel, és a szezonális munkavállalók esetében illetve az ellenőrzésekkel. A szociális partnerek elmondták több ízben nekem, hogy az irányelv csak akkor lesz hatékony, hogyha a monitoring és ellenőrzési rezsim megfelelően működik, tehát egy új szabályozást vezettem be, hogy a tagországoknak biztosítaniuk kell a megfelelő monitoring mechanizmusokat, és ezek hatékonyságát is, illetve megfelelő ellenőrzések biztosítását. Vannak olyan tagországok, ahol ez már működősképes. képes, de vannak más tagországok, ahol az ellenőrzési rezsim nagyon gyenge, ami a panaszokat illeti, szezonális munkások panaszait. Itt szerepel egy olyan szabályzat, ahol az általános panaszokat benyújtókra térek ki, bizonyos ágazatokban, konkrét időpontban, Ami az irányelv hatáskörét életi, a bizottság harmadik országokból érkezőkre is alkalmazza mindezt. A meghallgatás során erőteljes reakciót hallottunk számos kollégától, miszerint legyen egy híd. Bizonyos harmadik országok ból érkezőkre, akik eh, nem jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban. Én egy átmeneti időszakot rögzítettem, két évben határoztam ezt meg, és ez egy hidat épít az említett eh, kisebb csoport felé. Tudom, hogy ez a javaslat hatáján túlmutat, de a meghallgatáson és szó esett erről. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy egy szektorális megközelítésről beszélünk, és amikor a szezonális munkavállalókról beszélünk, akkor nagyon fontos számomra, hogy foglalkozunk a kizsákmányolással. Értjük a szezonális munka fontosságát, hiszen ez munkaerő piacunk állandó része, de ezeknek a munkavállalóknak gondoskodniuk kell a családjaikkal, a pénz hazautalásával, és a tagországok, akik az ellenőrzést végeznek, ők döntenek arról, hogy milyen mértékben veszik fel ezt a szezonális munkásokat, és fontos stabilizálnunk a munkaerőpiacnak ezen igen fontos részét. Köszönetet szeretnék mondani, különösen az árnyékjelentéstevőknek. Folytattunk megbeszéléseket az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm az együttműködést, hiszen nagyon ö, érzékeny témáról van szó. Köszönetet szeretnék mondani az árnyékjelentéstevőknek. És a FAM ö, szakbizottság véleményét, Papadopoló asszony munkáját. Köszönöm. Thank you, Claude. Thank you. Now... Köszönöm, Claude. Most pedig nem túl hosszan, reméljük. A bizottság és a tanács fog beszélni. Késésben vagyunk. Eh, Schmidt asszony kap először szót. Köszönöm, nagyon röviden fogok beszélni. Először is köszönöm az előadónak a nagyszerű együttműködést, eh, jó jelentés készül. Azt gondolom, hogy a bizottság szempontjából a fontos dolog az az, hogy eh, az idény jellegű munkavállalók bebocsátását kívánták egyszerűbbé tenni, hogy akkor ott legyenek, amikor szükség van rájuk, emellett a számok vonatkozásában tett javaslatokat és ajánlásokat, a másik pedig a kizsákmányolás elleni harc, ahol sokat tett hozzá az ügyhöz. A védelmi elemeket tehát megerősítették, van egy panaszmechanizmus, vannak olyan részek, amelyek eltérnek a bizottság javaslatától. Ugye ott van rögtön a hatály kérdése, például az, hogy a tagállam területén belülről lehessen kérelmet benyújtani. Erről gondolkoztunk, amikor benyújtottuk a javaslatot, de aztán amellett döntöttünk, hogy ezek ideiglenes munkavállalók, akik csak néhány hónapra érkeznek dolgozni, és ezért gondoltuk azt, hogy az ő esetükben csak az eredet szerinti országban benyújtott kérelmeket tudjuk figyelembe venni. A visszaélések még egy másik kérdés, ugye itt egy ideiglenes jellegű munkáról van szó, tehát nem merül fel a családegyesítés gondolata, éppen ezért itt is kizárnánk a belülről való, ebből a szempontból is kizárnánk a belülről való pályázás lehetőségét. Nem foglalkoztunk azokkal a migráns csoportokkal, amelyek esetleg eh, illegálisan túltartózkodnak, illetve nem foglalkoztunk eh, a legalizálás kérdésével sem, tehát az itt tartózkodók legalizálásának kérdésével, és tagállamokra tartozik. Tehát egyrészt eh, megpróbáltuk eh, szűken a az idei munkásokra szabni az irányelvet, másrészt pedig eh, figyelembe venni az egyes tagállamok igényeit, hogy melyik ágazatokban szokásos ott az idény jellegű munka. Emellett eh, foglalkoznunk kellett a vízumok és engedélyek eh, kérdésével. Kevesebb, mint három hónapra jönnek a munkavállalók, Schengeni vízumot eh, kell kapniuk, hogyha három hónapnál kevesebbre érkeznek, hogyha három hónapnál többre, akkor engedélyt kell kapniuk és ezt az engedélyt ugyanakkor megkérhetik akkor is, amikor már megérkeztek. Azt gondolom, hogy a vízum és az engedély vonatkozásában le kell szögezni azt, hogy az idényjellegű munkásoknak ugyanazok a jogaik. Ez fontos tehát nem a dokumentum fogja megszabni azokat a jogokat, amelyeket később élveznek, tehát nem az, hogy vízum vagy engedély. A hat hónap per naptári év, mint referencia időszak, azért alakult ki, hogy ne okozzunk nehézséget a tagállamoknak. Általában a naptári évet vesszük, tehát a naptári év per hat hónap lett a meghatározás, mert naptári években terveznek a tagállamok, ez a legegyszerűbb. A naptári évről átállni a folyamatos 12 hónapos időszakra nem menne nem ásná alá a javaslat értelmét, tehát ebből a szempontból megvalósítható, mi csak egyszerűség, egyszerűség kedvéért akartunk naptári években gondolkozni. A lakhatással kapcsolatban is felmerültek védelmi igények, illetve az, hogy a munkavállalók fizessék az utazási költséget és esetleges egyéb költségeket. Itt azért óvatosan kell eljárnunk, mert nem cél az, hogy elbátortalanítsuk a munkáltatókat abban, hogy ezeket az embereket foglalkoztassák, tehát nem szabad olyan mértékű költségeket rájuk terhelni, amely után már nem éri meg nekik alkalmazni ezeket az embereket reméljük, hogy hamarosan megszületik a megállapodás a tanács és a tagállamok, bocsánat, a tagállamok és a parlament között. Magyar elnökség, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, igyekszem rendkívül rövid lenni. Először is szeretném megköszönni Morales úrnak a, a jelent, részletes jelentéstervezet kidolgozását és röviden szeretném a, a parlamentet tájékoztatni a tanácsban zajló vita állásáról, elsősorban azokra a kérdésekre koncentrálva, amelyeket a meghallgatás során nem említettünk. A magyar elnökség is nagy jelentőséget tulajdonított a, a tervezetnek, így rendkívül intenzív vita folyt ebbe, ezen tervezet kérdésében is a migrációs és szociális szakértők bevonásával. És e, sikerült azokat a remélhetőleg részletkérdéseket azonosítani, és egyes tagállami álláspontokat letisztultabbá tenni. A tervezettel kapcsolatban a, a hat hónapon belüli három hónapot meghaladó szezonális munkavállalási célú tartózkodás kérdése továbbra is vitatott. A tárgyalások során a tagállamok aggodalmukat fejezték ki a e tekintetben, különösen a tekintetben, hogy a, az elfogadandó irányelv tervezet és a már elfogadott vízumkódex hogyan egyeztethető össze a rövid távú három hónapot meg nem haladó táj, tartózkodására ugyan, ugyanis egy kötelezően alkalmazandó elkülönült szabályrendszer áll rendelkezésre már. A tanács számára is ugyanakkor kiemelt jelentőségű, hogy a biztosított jogok és elbánás ö, ö, szempontjából ne legyen különbség a szezonális munkavállalók között. Ehhez képest nyilván maga a dokumentum nem, tehát másodlagosabb kérdés. A tervezettel ö, ö, személyi hatájának ö, tekintetében a tagállamok területén már jogszerűen tartózkodó ö, harmadik országbeli állampolgárokra ö, való alkalmazás lehetősége ö, tekintetében a tagállamok megosztottak, így, így ebben a kérdésben további vitára van szükség a tervezet hatájának pontosítása érdekében a tagállamok többsége támogatta a kiküldött munkavállalók, a posted workers, valamint a munkaelőkölcsönzők, a temporary work agencies által foglalkoztatott munkavállalók tervezett hatája alóli kifejezetten kizárását. Ahogy a bizottság képviselője is jelezte, a tagállamok többsége fontosnak tartja a munkavállaló, a szezonális munkavállaló definíciója kapcsán, hogy meghatározhassák a tagállamok azokat a szektorokat, ahol a munkavégzés folytatható. Hiszen a nemzeti szaká, ö, sajátosságokból fakadóan a szezon, illetőleg a szezonális munkavállalás ö, is jelentősen eltér a tagállamok gyakorlatában ahogy Moráez képviselő úr is kiemelte, nagyon fontos hogy az irányelv is megfelelő védelmet biztosítson a munkavállalók számára a kizsákmányolással szemben. Ezért a, a visszaélések elkerülése, valamint a munkavállalók védelme érdekében a tanácsi viták során az elutasítási, visszavonási és meg nem újítási okok közé egy kiegészítő esetet tartottunk szükségesnek megemlíteni, amennyiben a munkáltató nem teljesíti a munkavégzési feltételekre vonatkozó követelményeket, vagy a nemzeti társadalombiztosítási, illetőleg adózási követelményeket, illetve a munkaszerződésben foglaltakat. Összegezve tehát úgy érezzük, hogy meghatározott kérdésekben sikerült jelentős előrehaladást elő, elérni, és bízunk benne, hogy az elért eredmények alapján sikeresen folytatódik majd a tárgyalás a következő elnökség alatt is a két társjogalkotó között. Köszönöm szépen. Thank you. Now... Köszönjük. Itt vannak a véleménykészítők is, a Foglalkoztatási Bizottság részéről Koferáti úr, eh, Papadopoulou asszony a Nőjogi Bizottság részéről. Koferáti úrnak adnám meg először a szót. Grazie, intanto volevo ringraziare. Köszönöm. Először köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, és eh, különösen Claude Moraesnek az együttműködésért ahogyan a bizottság említette, hogyha meg akarjuk határozni a bevándorlásra vonatkozó szakpolitikákat, amelyeknek egységesnek kell lenniük, és amelyekben egyet kell értenünk, két dolog fontos. Az egyik az, hogy az egyes intézkedéseket ugyanazon logika mentén hozzuk meg, és hogy ezt elérjük, ahhoz együttműködési viszonyra van szükség, amely szerencsére létrejött az önök szakbizottsága és a foglalkoztatásügyi szakbizottság között. A célkitűzés, amely úgy tűnik, hogy amelyen mindenki egyetért, az nem más, mint hogy ezen személyek munkájukat normális körülmények között folytathassák, őket ne zsákmányolják ki, és másrésztről a vállalatok számára olyan feltételeket kell teremteni, amelyek megakadályozzák, hogy a szociális dömping nem csupán a munkavállalókat károsítsa, hanem a vállalatok közötti verseny kárára is szolgáljon. Tehát ugyanaz legyen a szabály, és ugyanazok a feltételek valamennyi vállalat vonatkozásában. Csak gyorsan felemlítem a nagyon fontos ö, ö, pontokat. Hogyha azt akarjuk, hogy ne legyen dömping, akkor nagyon fontos az ellenőrzés, de hasonlóképpen fontos ö, azonos feltételek nyújtása az érdekelt munkavállalók számára. Tehát egyenlő bánásmód, az azonos munka mellett, ez az egyik feltétel, amely lehetővé teszi, hogy azt a szakadályt megszüntessük, amelyben gyakran a vállalatok találhatóak, hiszen ők gyakran nem használják a tagállami munkavállalókat, hanem külföldi munkerőt használnak, csak azért, mert kevesebbet kell nekik fizetni, és így nem adnak nekik jogokat sem. Tehát az egyenlő bánásmód elve az egyik pillér ahhoz, hogy garantáljuk, hogy ne legyen szociális dömping, és másrésztről pedig a verseny se torzuljon. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor a kollektív szerződésekről is szót kell ejteni, bármilyen is legyen ennek a feltételrendszer az egyes országokban. Ez nyilván eltér országról országra, de mindenféleképpen egy hatékony hivatkozást jelent ahhoz, hogy ezen munkavállalók azonos munkakörülmények között dolgozzanak, mint az ottani azonos ágazatban dolgozó munkavállalók. A feltételek nem csupán a szerződéses feltételek, amiket garantálni kell, mint a bérezés, a munkaidő, a munkai biztonság, hanem más feltételeket is, amelyek a szociális beilleszkedésre vonatkoznak, így például a lakhatás, a tisztességes lakóhely biztosítása, tehát el kell kerülni a negatív folyamatokat, mint a gettósodás, hogy az összes munkavállalót ugyanazon a nem megfelelő lakóhelyen zsúfoljuk össze például, és mindenféleképpen az adott terület társadalmi életében is tudniuk kell beilleszkedni. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos és ahogyan Claude jelentése is ezt teszi, és mi is így szándékozunk eljárni, meg kellett határozni, hogy az egyenlő bánásmód a konkrét túmok szintje mit is jelent. Tehát itt az anyagi feltételekről és a jogokról is szó van, de nagyon fontos az elhangzott észrevételek fényében, a bizottság és a tanács részéről elhangzott észrevétek fényében az is fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi legyen az irányelv hatája, és milyen időkeretek között történjen mindez. Egy példa. El kell kerülni, hogy mindent idényjellegűnek lehessen minősíteni, hiszen gyakran volt ilyen kísérlet idényjellegűnek tekinteni azt a tevékenységet, ami nem az. Van időszakos munka, amely alkalmi jellegű, de nem idényjellegű tehát ezen munkák nem tartoznak ezen jogszabály hatája alá. De azt hiszem, hogy nem tilthatjuk meg egy tagállamnak, hogy egy szélesebb körű hatályt alakítson ki, mint amit mi feltevésként megtettünk, hiszen az idények nem ugyanazt jelentik Észak, illetve Dél-Európában, és nem ugyanolyan hatásokkal bírnak a, szervezet, a munkaszervezésre. Tehát mindenképpen garantálni kell egy bizonyos rugalmasságot a tagállam és a ö, szociális partnerek közötti létrejött megállapodás ö, révén. És az utolsó dolog a határidőkre vonatkozóan, illetve az időszakokra vonatkozóan, ez a 12 hónapos feltevés Nos, a mezőgazdaságban vagy a kertészeti tevékenységek területén az idény meghatározása egy naptári, egy 12 hónapos időszakon belül történik. Az idegenforgalomban viszont nem így van. A nyári turizmus, illetve a téli turizmus, a téli turizmus két naptári évet ível át, és éppen ezért nagyon fontos a szabály ellenőrzése. Még egyszer köszönetet mondok az észrevételekért. Azt hiszem, hogy egy olyan kapcsolat jött létre, amely más körülmények között is hasznos. Van egy sor képviselő, aki hozzá szeretne szólni. Ugyanakkor kezdünk kifutni az időből, tehát kérem mindenki röviden szóljon hozzá. Papadopoulou asszony kap szót először is a Nőjogi Bizottságtól. Köszönöm szépen. Én a vélemény kidolgozója voltam a Nőjogi Szakbizottság részéről. A véleményünk a Nőjogi Szakbizottság véleményét a női perspektívát tükrözi, hiszen az ENSZ, illetve a Nemzetközi Munkagyi Iroda kutatási értelmében nagyon jelentős aránya az idén jellegű munkavállalóknak nő, akik harmadik országból érkeznek, és akiket szegénység, analfabetizmus sújt, és mindenféleképpen nehéz körülmények között élnek, alacs- nagyon alacsony életszínvonalon. Tehát ezek a nők érkeznek az Európai Unióba, hogy itt dolgozzanak, és nehezen tudnak alkalmazkodni, nehézségekkel szembesülnek, diszkrimináció tárgyaivel válnak, nemük alacsonyabb érezésben részesülnek, nem élveznek szakszervezeti jogokat, és nagyon fontos ennek következtében, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek stabil munkát biztosítanak ezeknek a nőknek. Egyetértünk Claude Morás úr jelentésével, hiszen nagyon világos körülményeket fogalmaz meg ezen idényelegű nők visszatérési jogának biztosítására vonatkozóan, hiszen garantálni kell ezt a visszatérési jogot, garantálni kell a megfelelő bérezést, az tartózkodási engedélyel is rendelkezniük kell, azt javasoltuk, hogy legyenek rendszeres ellenőrzések a lakhatásra vonatkozóan, ahol ezek a munkavállalók élnek, de szankciókra is szükség van, hogy a hogyha a munkadók nem tartják be a feltételeket a tisztességes életkörülményekre vonatkozóan, akkor garantálni kell részükre a védelmet, hogyha várandósak vagy egészségügyi problémáik vannak és panasz mechanizmusokra is szükség van, hogyha rossz bánásmód vagy kizsákmányolás esetei merülnek fel. Azt hiszem, hogy javaslataink jól beilleszkednek Morás úr jelentésébe, és bizonyosak vagyunk benne, hogy ennek köszönhetően megoldjuk ezt az égető problémát. Köszönöm. Nos, akkor Két perc, másfél perc áll rendelkezésre mindenkinek. Papanikolai úr következik. Köszönöm. Először is gratulálok Morales úrnak a nagyszerű munkához, amit elvégzett. Átfogó, konstruktív együttműködést láttunk a jelentés elkészülése során. Megpróbálok röviden beszélni, de azért sok dolgot tisztázni kell. Először is a jelentés pozitív aspektusaival kapcsolatban hadd mondjam el, hogy örülünk annak, hogy 12 hónapos időszakon belül 6 hónapra változott a megszövegezés, és Üdvözöljük azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a raportőr a tisztázás érdekében tett, tehát mely területeken alkalmazható idényjellegű munka. A lakhatás vonatkozásában szintén üdvözöljük az ilyen rendelkezéseket, de itt azért vannak fenntartásaink a megvalósíthatósággal kapcsolatban az óvintézkedések megerősítése szintén üdvözlendő, kivéve, hogyha az további administratív teherrel jár, mert akkor az lassítja az engedélyeztetési folyamatot. Végezetül a monitoring mechanizmushoz szólnék még hozzá, illetve az ellenőrzésekhez, és az esetleges szankciókhoz az olyan munkáltatók ellen, amelyek valamilyen szabálytalanságot követtek el. A mi szempontunkból, frakciónk szempontjából van néhány kritikus rész. Először is a raportőr is kiemelte, és én is kitérnék az átmeneti időszak fontosságára, azon emberek vonatkozásában, akik jelenleg eh, a illegálisan tartózkodnak az EU területén, itt a 6-os, 18-as módosítóra gondolok. Nem gondolom, hogy eznek sok köze van az irányelv, jelen irányelv céljaihoz, ugyanis ez az irányelv a legális eh, migrációval kíván foglalkozni. Az elejétől kezdve így kezdtük el ezt a munkát. Én megértem, amit a raportőr mondani akar, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, ezek a rendelkezések, rendelkezések nem ide tartoznak, mert ez az irányelv a körkörös migrációval akar foglalkozni. Ráadásul itt mi azokat favorizálnánk, akik eh, legálisan eh, lépnek be az Európai Unióba. Itt pedig arról van szó, hogy mintha jutalmaznánk az illegálisan itt tartózkodókat azok rovására, akik legálisan akarnak belépni az EU területére. Természetesen az illegálisan itt tartózkodók eh, vonatkozásában valóban léteznek visszaélések és kizsákmányolás, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy egyre többen keresnek új módszereket annak érdekében, hogy persze gyertek be illegálisan, és majd lesz valami, kialakul valami fajta legális lehetőség arra, hogy itt maradjatok. Ugyanez történik a, a menedékjogi kérelmekkel is, vagy a menekültügyi kérelmekkel is. Tehát a kollégák is bizonyára tudják, hogy itt azért nagyon óvatosan kell eljárnunk. Az egyik eh, legfontosabb eh, probléma, amit az irányelvvel kapcsolatban látunk, az a visszaélés, eh, visszaélés lehetősége. Ezt kívántuk kiküszöbölni módosító indítványokkal. A célunk itt az volt, hogy a raportőrrel együttműködve a túltartózkodás esélyét a lehető legkisebbre csökkentsük. A harmadik eh, észrevételem az egymást követő foglalkoztatás eh, veszélyeire vonatkozik, megint csak fennáll az irányelve való visszaélés eh, lehetősége. Ez egy olyan irányelv, amely, amelyről azt szeretnénk, hogyha ténylegesen végrehajtható, alkalmazható lenne a tagállamokban, nem pedig valami olyan elméleti munkáról, amely aztán a gyakorlatban alkalmazhatatlan. Éppen ezért szeretnénk tisztázni ezeket a szerintünk fontos kérdéseket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy tényleg alkalmazható legyen ez az irányelv. Nem akarok hosszasabban beszélni, lenne még mondani valóm, de itt most akkor csak annyit, hogy továbbra is folytatjuk az együttműködést a raportőrrel. Öt és fél percig beszélt Papa Nikolau úr. Köszönjük, hogy kifejtette a nézeteit, de ha mindenki ennyi ideig beszél és nem mutat önmérsékletet, akkor egymástól vesszük el az időt. Tehát tényleg szeretném, hogyha két perc alatt próbálnák elmondani azt, amit akarnak, mert van még napirendi pont ezen kívül is. Mulder úr, öné a szó. Uh, Köszönöm, megpróbálom két percben akkor összefoglalni, amit mondani akarok. Én is uh, Üdvözlöm eh, Claude Moraes eh, munkáját, eh, többször találkoztunk az ügyben, és mindig nyitott volt a kompromisszumokra, ami pedig a módosítókat illeti, szerintem jó irányba halad alapvetően. Elfben a liberális frakció támogatja az ilyen munkavállalókra vonatkozó szabályok létrehozását, megint csak egy újabb lépés a közös szabályok létrehozása irányában, és hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon egy közös piac ezen a területen is. Vannak azonban észrevételeink, a raportőr azt javasolja, hogy egy két éves átmeneti időszakban külön szabályok vonatkozzanak az illegális bevándorlókra, erről el kell gondolkoznunk. Én általában nem támogatom azt, hogy a jogsértőket különleges elbánásban részesítsük. Tehát ezt alaposan át kell gondolni. Ami a 20-as módosítót illeti, ott szerepel egy javaslat. A javaslat, mint olyan, az elfogadható, ugyanakkor a felsorolja az ágazatokat, a mezőgazdasági szektor, turizmus, és azt írja, hogy egyéb tevékenységekre is kiterjeszthető, azzal a felvétellel, hogyha a szociális partnerek ebbe beleegyeznek. Nekem semmi bajom a szociális partnerekkel, legyenek bevonva a munkába, de a jogszabályok végső letéteményese a nemzeti parlament, a jogalkotás, nem pedig a szociális partnerek. Ami a lakhatással kapcsolatos kompromisszumot illeti, szerintem az egy jó kompromisszum. Nem hiszem, hogy száz százalékig a munkáltató dolga lenne a lakhatás biztosítása, mert akkor az minden más munkavállalóra vonatkozna. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti kormányoknak is ebben szerepük kell, hogy jusson, szerepet kell, hogy játszanak. Egyetértek a néppárti előadóval, a legfontosabb célja ennek a jogszabálynak az az, hogy hogyan sikerül majd ellenőriznünk ezt a folyamatot. Már most sok illegális idénymunkás van az Európai Unióban. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ezeknek a száma továbbra is felduzzadjon, és hogyan lehet elérni azt, hogy hat hónap után ezek távozzanak az EU területéről. Köszönöm. Thank you, thank you. Mrs. Sargentini, now your turn. Sargentini asszony, ön következik. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a javaslat, a módosítók, amiket a jelentéstevő megfogalmazott, jók, de szerények. Fontosnak tartom, hogy a szezonális munkavállalókról legyen irányelv. Örültem volna annak, hogyha munkavállalás céljából történő bevándorlással általában foglalkozik ez az irányelv, de azt gondolom, hogy ez egy első lépés a legális bevándorlásról szóló vitát illetően. Olyan emberekről van szó, akik nem feltétlenül magas szintűen képzettek. Át szeretnék térni azokra az illegális munkavállalókra, akik már az Európai Unióban laknak. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes lépés az, hogyha rájuk az ezonális munkavállalókra értendő irányelvet alkalmazzuk, hogyha hat hónapon keresztül legális munkát folytat valaki, nétkező mindenki tudja, hogy ki ez a személy, és utána arra kényszerítjük őket, hogy elhagyják az e- Európai Uniót, akkor nem regularizáljuk, hivatalosítjuk a helyzetét ezeknek a bevándorlóknak. Jó lenne elkerülni az újból belépés megtiltását, és fontos, hogy ha valaki visszatér a családjához a világ valamely más részén, akkor emelt hővel tehesse meg mindezt, úgy, hogy fizetést kapott és volt munkája hát az irreguláris, nem jogszerűen az Európai Unióban munkavállalás céljából tartózkodókkal is jó lenne, ha foglalkozna az irányelv, és egy legális alternatívát kell biztosítani egy olyan problémára, ami létezik Európában, nagyon nehéz körülmények között dolgoznak ezek az illegális munkavállalók. És azt gondolom, hogy ez az első lépcső segíthet, és nem értem azokat, akik azt mondják, hogy a szezonális munkások növegni, növegni fogják az illegális bevándorlók számát, hiszen a szerződésük lejárta után is az Európai Unióban is tartózkodni fognak. Az Európai Unióban már nagyon sok területen alkalmazunk illegális bevándorlókat, és nekik nincs lehetőségük arra, hogy legalizálják a helyzetüket. Éppen ezért ez egy kulcsfontosságú szempont, és így el tudom fogadni azt, hogy a hat hónapos szerény célt tűzzük ki először, és bizonyos szektorokra korlátozódunk. A zöldek fognak módosítókat készíteni, a szezonális munkavállalókra és jogaikra vonatkozóan. Köszönöm. Most Véver asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a kollégáim tudják, hogy én nagy támogatója vagyok a bevándorlási csomagnak. És különösen örülök annak, hogy Claude és a jelentéstevője ennek az anyagnak. Ő nagyon okos, és megfelelő hozzáállása van ehhez a témához. Meg szeretném említeni azt, hogy igen, én a szezonális munkavállalók helyzetének hivatalos tételét szeretném támogatni. Olyan emberekről van szó, akik harmadik országokból érkeznek, és tudnunk kell azt, akár csak korábban, hogy a szezonális munka egy olyan típusú ágazat, amely esetében az európai munkavállalók is egyik tagországból a másikba mennek. Tehát az ő jogaikat is meg kell védeni. Ami pedig a munkafeltételeket illeti, a lakhatást, azt gondolom, hogy itt ugyanolyan standardokat kell biztosítanunk ezen emberek számára, mint az európai polgárok számára, akik más országokba mennek dolgozni, és nem biztosíthatunk magasabb feltételeket olyan emberek számára, akik az Európai Unió kívülről érkeznek. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy jó tervezetről van szó. Csak kulcsszavakban az egyenlő bánásmód elve fontos szerepet játszik. Itt a jelentésben én ezt jónak tartom, és más jelentése kapcsán is eh, itt kell megmérni magunkat. A szankciók kapcsán, az irányelv elleni sértés kapcsán én ezt jónak tartom, ezt a típusú megközelítést, de arról is beszélünk, kell, hogy ezt hogyan szeretnénk erősíteni. Ami az ellenőrzéseket illeti, ezt is támogatjuk, az információs, jó, információhoz való jogokat, ezeket erősíteni kell a munkavállalák esetében, és a e, szállás-lakhatás kérdését is fontosnak tartom, jól megfogalmazottnak. A két éves szabályozás. Azt gondolom, hogy ezzel az élevelítás megszüntetéséhez járulunk hozzá, Szóval nagyon sok tagországban illegálisan vállalnak munkát az emberek, és ezzel megnyitottuk a kaput a legszörnyűbb kizsákmányolás felé. Fontosnak tartom ezt megszüntetni, és nem szüntetjük meg ezt azzal, hogyha ezeket a munkavállalókat e, kihagyjuk. Esélyt kell biztosítanunk számunkra ahhoz, hogy legalitásban dolgozhassanak, méltósággal hagyhassák el az Európai Uniót. Erről még egyszer el kell gondolkodnunk. És szívesen e, elgondolkozom erről a két éves szabályozásról, de magát az elvet fontosnak tartom, ami a fogalmakat illeti, senki nem tudja pontosan, hogy mit is értünk a szezonális munka alatt. Itt történt egy kísérlet a különböző ágazatokkal, és én ezt eh, jónak tartom, még akkor is, hogyha nem egészen tökéletesnek. És az utolsó megjegyzésem, világos megfogalmazásokat szeretnék a szezonális munkavállalók jogait illetően, és ezt eh, pontosabban kéne definiálnunk, itt még eh, pótolni valóink vannak. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori și eu să-l felicit. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ez a jelentéshez, amely megszünteti a bizottság javaslatainak hiányosságait, és egyértelműen javítja az idénymunkások jogait. Egy szempontot szeretnék felvetni a jelentéssel kapcsolatban, mégpedig a szankciókét, amelyeket a munkáltatókra kell alkalmazni, akik nem tartják tiszteletben a jogszabályt, valamint a helyi törvényeket. Tudjuk, hogy az idény munkások olykor fél rabszolgaság körülményei között dolgoznak, ez, ennek valamennyien tudatában vagyunk szeretném, hogyha a szankciókat nem csupán a munkáltatókra terjesztenék ki, hanem a közvetítőkre vagy a munkaközvetítőkre is, hiszen ezek az első fórumok, amelyekkel az idénymunkások felveszik a kapcsolatot. Tehát őket is teljes körülön, táj, teljes körülön tájékoztatni kell a munkavállalókat nekik a jogaikról. Köszönöm. Morales úr, arra kérem, hogy próbálja meg összegezni a foglalkoztatási és nőjogi bizottság részéről felszólalók, megszólalók véleményét, illetve a többiekét bedolgozni. Öné a szó. Köszönöm. Én is tudom, hogy kevés időnk van, és tényleg csak az árnyékelődő és Koferati úr iránti tiszteletből mondom, hogy ők tényleg alaposan elolvasták ezt a jelentést. Nem azt akarom ezzel állítani, hogy általában nem olvassák el az embereket a jelentéseket, az emberek a jelentéseket, de itt valószínűleg azért is volt erre szükség, mert eh, egy, ezek érzékeny kérdések, a bevándorlás érzékeny politikai kérdés. Az én célom az volt, hogy eh, és erre utaltak a képviselők, hogy foglalkozzunk a kizsákmányolás problémájával, stabilizáljuk a helyzetet, és egy jobb eh, állapotot hozzunk létre a szociális partnerek, a tagállamok és a munkavállalók szempontjából is. És akkor Ennyi bevezető után már is áttérnék arra, amit Mulder úr mondott a szociális partnerekről. Ő most valami teljesen nyilvánvalót mondott, amivel egyet is lehetne érteni, szociális partnerek be vannak vonva a vitába, kifejezetten szándékosan hagytam ki az építőipart, a szociális partnerek hogyha akarják, akkor természetesen felvethetik azt, hogy ezt is vonjuk be, vagy bármi más ágazatot, de én nem vitatom, hogy a kormány és a parlament dönt végső soron. Mindenképpen ez azért egy olyan meglátás volt, ami jó, ha itt elhangzik. Papa Nikolajú teljesen nyilvánvalóan megfogalmazta, hogy mi tetszik neki és mi nem. Én így szeretem, tudom, hogy mihez hogyan kell hozzáállnom. És az a két dolog, amiről azt mondta, hogy neki nem tetszik, az két nagyon bonyolult összefüggés. Az egyik talán kicsit kevésbé bonyolult, a másik, ez, ez ugye filozófikus, mit nevezünk túltartózkodásnak, ki a bevándorló, ki az illegális bevándorló, lehet, hogy egy kávé mellett ezt filozófikusan meg tudjuk tárgyalni. A másik viszont egy gyakorlati kérdés, én próbáltam próbáltam egy hidat verni itt az illegális, a túltartózkodók és az illegális bevándorlók vonatkozásában, ami neki nem tetszik. Erről majd még kell beszélni. Ian Mulder megint csak világosan szabá, fogalmazott, megmondta, hogy mi az, amit támogatni tud, és mi az, amit nem. Ez jó alapot ad arra, hogy a módosítókról folytassuk a párbeszédet. Eh, Sargentini asszony és Ernst asszony azonban eh, a másik irányba indultak el, akik azt mondták, hogy eh, túlságosan puha vagyok, ezt a hidat erősebbre kellett volna építeni, ezek szerint én középen vagyok, ami állítólag, vagy általában jó dolog. Megdicsért engem Weber azt, hogy mennyire rendes ember vagyok, de hát tudok én ennél sokkal keményebb és utálatosabb is lenni. Eh, talán Lotford asszony is eh, eh, erről tudna egy-két szót szólni. Az ez a három dosszié a munkavállalókkal, illetve a bevándorló munkavállalókkal kapcsolatban, amit most beszél, amiről most beszélünk, ezek tényleg érzékeny témák, és méltányolom azt az őszinteséget, amit a az előadók, illetve az árnyék előadók képviselnek, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy a célokat elérjük, nevezetesen javítsuk a munkavállalók helyzetét, stabilizáljuk a e, helyzetet, és elérjük mindazt, amit szeretnénk. Nem a világot akarjuk megváltani, hanem a feltételeket akarjuk megteremteni egyes ágazatokban a e, jobb életfeltételeket. E, és remélhetőleg a végén egy kiegyensúlyozott irányelv lesz az eredmény, amit mindenki támogatni tud. Köszönöm, Claude, és azt gondolom, hogy nagyon szépen összegezted itt ezt a jelentéstervezetet. A módosítókat július 12-én délig lehet benyújtani mivel a Foglalkoztatási Bizottság a módosítók vonatkozásában június 22-ét szabott meg határidőnek. Tehát nekik június 22 dél, nekünk itt a Libében a határidő az július 12. Köszönöm a megértést, és akkor menjünk tovább. Ez megint csak összefügg az előző témával, 20-as, 21-essel, mert ez is a bevándorlási csomag része. Tartózkodási munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás, ez megint csak része, tehát ennek a nagy csomagnak, és itt is felkérjük a Libe előadót arra, hogy a jelenlegi helyzetet ismertesse a tartózkodási és munkavállalási engedélyekre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatban. A parlament első olvasatban elfogadott állásfoglalását eh, márciusban szavaztuk meg, Matthieu asszony az előadónk, és eh, ő most eh, az első trilógus után utáni helyzetet mutatja be. Május 23-án volt ez a háromoldalú egyeztetés, remélhetőleg második olvasatban minél hamarabb meg tudunk egyezni. Matyő asszony kap szót. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Ahogyan ön elmondta, március 23-án megállapodásra jutottunk ezzel az egységes engedéllyel kapcsolatban, a tárgyalások pedig folytatódtak a tanácssal. Március 23-án volt egy trialógus, amely lehetővé tette, hogy a parlament jobban megismerje a tanács álláspontját. Itt 107 pont van, amikkel probléma van, de van még néhány elem, ami feszültséget jelent. A tanács az utolsó talál, triológus találkozón mutatta be ezeket. Az első ilyen pont, itt egy horizontális kérdésről van szó, az, intéz, az intézményközi csoportban is elhangzott ez. A második a maximális határidő, amely az egységes engedélyek kérdésre vonatkozik. Mi a három hónapot fogadtuk el a plenárison, de a tanács négy hónapra szeretné ezt kiterjeszteni, és talán ez a pont ö, ö, majd a végső tárgyalások egyik fontos pontja lesz. Név szerinti szavazás volt a plenárison, és 590, 584 szavazattal fogadtuk el ezt a pontot. A következő pont, amelyet 684 szavazattal fogadtunk el a plenárison, a tanácsban pedig egy blokkoló kisebbség alakult kezel kapcsolatban. Azt szeretnék, hogyha az egységes engedély tartalmazna információkat a munkával kapcsolatban, és a tárgyalásokat követően a tanács egy kompromisszumra jutott ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ez a kompromisszum előirányozza, hogy az információk ugyanazok legyenek, mint amelyek most szerepelnek a munkavállalási engedélyben, azaz a munkaadó neve, helye, a tevékenység helye, a bérezés. Ezen kívül ezen információk opcionálisak lennének a tagállamok számára, és nem pedig kötelező jellegűek. Ez legalábbis az én véleményem és egyes ányek jelentős tevők véleménye. Támogatni tudnánk ezt a kompromisszumot, mert ez kevés ez mindenféleképpen az illegális bevándorló foglalkoztatása ellen irányul, és az információs lista kimerítő kell, hogy legyen, és nem lehet a tagállamok mélegelésére bízni ezt. A formát illetően a, az egységes engedély formája nem teszi lehetővé, hogy bizonyos információkat magába foglaljon, ez egy elektronikus chipben jelenhetne meg. Nyilvánvalóan papírforma lehetővé tenni a az adminisztratív költségek csökkentését, amely szintén fontos. Negyedsorban a tanács az a foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkülönböztetésmentességét javasolja, egyesek korlátozásokat javasolnak, a tanács itt bőkezőbb, nagyvonalú, mint az, amitről mi a plenárison szavaztunk. Ötöt sorban egyenlő beállásmód az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés tekintetében a plenárison szavaztunk erről a pontról. 463 szavazattal népszerinti szavazás keretében a tanács korlátozni szeretné ezt az egyenlő beállásmódot azon, csak azon személyekre korlátoznak, akik valóban dolgoznak. A parlament be akarja foglalni azokat a személyeket is, akik munkanélküliek. Hatodsorban a nyugdíjak hordozhatósága. Itt ez bilaterális megállapodások függvénye lenne a tanács értelmében. Ez pont számunkra, és szerintünk az egyenlő bánásmód kell, hogy legyen a szabály, és ezt a pontot meg akarjuk védeni a tanácsal szemben. Nos, tehát tisztelt kollégek, ezek azok a pontok, amelyek a dosszióval szemben még tisztázásra várnak. Vannak még más technikai elemek is, például a nyelvi rendszer, amit meg kell választani, de ezek nem jelentek nagy nehézséget. A trilógus után egy árnyékjelentéstevő ülést tartottunk kedden Strasbourgban, és arra megállapodásra jutottunk, amit a tanácsnak javaslunk majd, hogy elfogadjuk a kompromisszumokat, a kiegészítő információkra vonatkozóan, és a négy hónapos határidőre vonatkozóan, de szilárdak maradunk álláspontunkat, illetve ami a nyugdíjakat illeti, és az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést. Nos, tehát tisztelt kollégák, eh, itt tartunk most ezzel a nehéz dosszival kapcsolatban, újra lesz egy trilógus a jövő héten, remélem, hogy gyorsabban megállapodás jutunk majd a tanácssal a második eh, olvasatban köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon jól meghallgattak ezzel a nehéz kérdéssel kapcsolatban, és velem észrevételéket köszönöm. Thank you, Veronique. Well, uh, Köszönöm, Veronik. Most a bizottság képviselőjének és a tanács képviselőinek adjuk meg a szót nagyon rövid nyilatkozathoz, hogyha egyetértenek, de nem nyitjuk meg a vitát, mivel át kell térnünk a következő napirendi eh, pontra, és ezt eh, helyzetfelmérésnek tekintjük. a tanács nevében Vadassi asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, köszönöm szépen a szót. Igyekszem rendkívül rövid lenni Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és különösen természetesen a raportőrnek, Matyő képviselő asszonynak az erőfeszítésekért, és természetesen a tanács részéről és az előző elnökségeknek is, hiszen rendkívül hosszú ideje folyik ennek a igen fontos dossziénak a tárgyalása. A tanács is nagy jelentőséget tulajdonít ennek az irányelvnek. Hosszas tárgyalások után úgy érezzük, hogy nagyon közel van a tanács és az Európai Parlament álláspontja. Lehetőség van egy kiegyensúlyozott kompromisszumra mindkét társjogalkotó részéről jelentős lépéseket tettünk a, a, a megállapodás irányában. Ahogy Mátyő képviselőasszony is kiemelte, öt fontos kérdés van nyitott, állnyitottan előttünk. A, az eljárási határidők kérdése, a kiegészítő információ kérdése, amelynek a tanács kiemelkedő jelentőséget tulajdonít. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség nyíljon a munkaviszonyjal kapcsolatos információ feltüntetésére. Ez az információ kiegészítő, hiszen nem fér rá a jövőbeni egységes engedélyre, a munkaviszonyjal kapcsolatos, és fontosnak tartanánk kiemelni, hogy rendelkezésre áll már a kérelem benyújtásakor, tehát nem jelenti ezen információk feltüntetése az engedélyezési eljárás meghosszabbítását szintén nagyon fontos, szintén fontos kérdés a foglalkoztatási hivatalok által biztosított tanácsadás terén nyújtandó egyenlő elbánás. Igen, ahogy Mátyő képviselőasszony szólt róla, itt úgy érezzük, hogy a tanács álláspontja rugalmasabb és szűkebb körű korlátozásra biztosít lehetőséget az egyenlő elbánás terén. Emellett ugye az oktatás szakképzés terén nyújt, biztosítandó egyenlő elbánás kérdése. Nyitott kérdés, itt az Európai Parlament által álláspontjában szereplő kiegészítés, pontosítása, tehát tartjuk szükségesnek. A célja a tanács számára elfogadható <clears throat> és ezen felül ugye van, igen, a jelentős kérdés a nyugdíjak exportjának kérdése, valamint horizontális kérdésként a megfeleltetési táblázatok kérdése remélhetőleg a, a jövő heti trialógus, jövő, héten, jövő hétre tervezett trialógus az utolsó lesz a kérdésben, és úgy érzem még egyszer, szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács és az Európai Parlament álláspontja rendkívül közel áll egymáshoz, és remélhetőleg a trialóguson sikerül megegyezésre jutnunk, és a dossziét hamar el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen! Uh, thank you, Commission, from the side of the... Köszönjük bizottság részéről. Köszönöm. A bizottság osztja a raportőr és a magyar elnökség uh, pozitív uh, véleményét, tehát második olvasatban egy előre letárgyalt megállapodás közeli négy év munka után. Ahogy a raportőr is mondta, most már csak néhány kérdés maradt, és kielégítő kompromisszumot sikerült találni egy sor kérdésben, az az információ, amelyik nem fér rá a harmonizált engedélyre, akár papír, akár elektronikus formában, hogy mi legyen ez a kiegészítő információ. En, e, ezt a kompromisszumos változat tisztázza. Ami a nyugdíjakat illeti, az Európai Bizottság kifejezi azt a kívánságát, hogy a migráns munkások is tudják hordozni a nyugdíjjogosultságukat, csak úgy, mint ahogy az EU-s polgárok tudják azt megtenni. Emellett van a hatály, az oktatáshoz való hozzáférés, munkanélküli munkavállalók esetében. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések hamar tisztázhatók a társjogalkotók között, és az Európai Bizottság felajánlja szövegezési segítségét ebben a témában, hogyha sikerül így végre lezárni ezt a sokat vitatott dossziét, és az egész legális migrációs dosszié ezzel elfogadásra kerülhet. Köszönöm, nem adom most meg a szót senkinek. Egész egyszerűen csak megerősítjük Matyi asszony tárgyalási mandátumát, és sok szerencsét kívánunk neki a további tárgyalásokra. Megyünk tovább. Ez az utolsó napi rendi pont ma délelőtt. Az utas nyilvántartási adatállomány felhasználása. Ez egy irányelv, javaslat az utas nyilvántartásra, eh, prevenciós, eh, terrorizmus eh, megelőzése, felderítése, nyomo, kinyomozása és az ezzel kapcsolatos eljárások érdekében az új javaslat alaposan különbözik a korábbitól. Először a raportőrnek adjuk meg a szót, majd eh, a bizottságnak és a tanásnak. 12.30-ra megpróbáljuk befejezni a munkát, most megadom a szót az előadónak. Köszönöm. Eh, azt gondolom, hogy lehetetlen lesz 12.30-ig eh, ezt befejezni. Én 40 percet javasol, illetve az, hogy 40 bocsánat, 14 perc áll rendelkezésre, most az teljesen elfogadhatatlan. Én inkább ehelyett azt javaslom, hogy miután eh, én bevezető megjegyzéseket teszek a témával kapcsolatban, és eh, hát mások pedig, akik már régóta várnak arra, hogy eh, Eh, ebben a témában felszólalhassanak, valószínűleg akkor járnak legjobban, hogy egy másik dátumot vagy másik időpontot adunk. Eh, teljesen elfogadhatatlan a helyzet, ami kialakult. Eh, én minden esetre most egy bevezető előadást tartok, mert nagyon sok anyagot kaptam raportőrként, és ráadásul ez egy eh, nagyon komoly anyag, nagyon fontos anyag, és nagyon sok embert érdekel és érint. Én és a zárnyék előadók már találkoztunk korábban, és eh, megvitattuk ezt a dossziét, és úgy tűnik, hogy eh, a bizottság tagjai közül sokan, akik foglalkoztak utasnyilvántartási adatokkal, szintén részt vesznek ebben a munkában. Szép nagy családi munka lesz ez, pozitívan és konstruktívan fogunk nyilván hozzáállni ehhez a témához. Sokat tapasztaltunk már az eddigi PNR munkából, Ausztrália, Kanada és az Egyesült Államokkal való tárgyalásoknak is megvannak a maga tapasztalatai de még mielőtt verekedésbe vagy veszekedésbe torkolna ez az ülés, a Noha PNR megállapodásról van szó, itt egy EU-PNR megállapodásról van szó alapvetően, amely noha az elvek megegyeznek, mégis sok vonatkozásban nagyon különbözik azoktól a megállapodásoktól, amelyeket harmadik országokkal kötünk, vagy kötöttünk, vagy készülünk kötni. Én ezt a különbséget eh, teljesen nyilvánvalóvá akarom tenni a munka során. A folyamat elején járunk, és annak ellenére, hogy a folyamat elején járunk, és az egyetlen eh, dokumentum, ami ténylegesen rendelkezésünkre áll, az a bizottság anyaga, mégis kaptam a világ talán minden részéről, tájáról javaslatokat és véleményeket a bizottság javaslataihoz. Én ezekért hálás vagyok, mert mi magunk is kértünk ilyen véleményeket, és noha ezek a vélemények érdekesek, én a saját javaslataimhoz kérek majd inkább véleményeket, ha a javaslat elkészül. Noha érdeklődve olvasom, és fogom is olvasni ezeket a javaslatokat, ugyanakkor nem fogja különösebben befolyásolni a mi véleményünket az előzetesen elvégzett külsős munka. Az alapvető jogok ügynökségétől érkezett egy vélemény, elolvastam, nagyon izgalmas, a tanácstól is olvastunk már valamit, a Gazdasági és Szociális Bizottság is kiadott egy anyagot, a hatástanulmányt is várjuk, amit majd a bizottságnak nyújtania kell, az Európa Tanács is felszólalt az ügyben, e, és ők is szeretnének véleményt benyújtani ehhez az ügyhöz és ők legalább majd akkor adják be ezt, amikor a jelentés megszületik, akkor bizonyára hasznos lesz. Tudjuk, hogy az egyik legfontosabb kérdés a PNR-rel kapcsolatban, és ez közös pontja az összes PNR-nek, az az, hogy hogyan viszonyulunk az adatokhoz. Azok a kollégák, akik már korábban foglalkoztak, Albrecht úr és a többiek korábban foglalkoztak adatkezeléssel, tudják, hogy például az adatmegtartási időszaka, az adatok felhasználása, centralizált vagy decentralizált rendszer kérdése ebben a folyamatban nyilván mind felmerülnek majd, és mindent megvitatjuk. Az, hogy célzott járatokkal foglalkozunk-e külön, tehát a magas kockázatú járatokra koncentrálunk, vagy az összes járatra, százszázalékos lefedettséget. És itt megint bejön az alapvető jogok ügynökségének meglátása, illetve felvetése, hogy lehet-e profilírozni, lehet-e diszkriminálni, illetve hogy mi minősül annak. Ezt mindezt össze kell vetni a rendelkezésre álló eszközökkel, anyagi eszközökkel is, hiszen valakinek ki kell fizetnie a költségeket, és hát ez elkerülhetetlen, nem tudjuk még, hogy ki fogja ezeket a költségeket majd fizetni. Aztán milyen felszólalási lehetőségek vannak akkor, hogyha visszaélnek az adatokkal, tehát milyen jogorvoslati lehetőségek léteznek. Az alapvető jogi ügynökség a felügyeletet is, illetve az ellenőrzés kérdőtés is felvetette, mások is. Van-e szükség egy másik testületre, amely ezt az egész területet vagy folyamatot ellenőrzi. Most ez megint attól függ, hogy mennyire centralizált lesz az európai rendszer. Említettem a profilírozás kérdését, a profiling kérdését. E, az előzetes kicsit irritált megjegyzésemben is említettem, hogy nagyon fontos ez a téma, és hogyha a bizottsági javaslatot nézzük, valamint megnézzük e, a korábban elvégzett PNR ügyi munkát, akkor tudjuk, hogy a PNR megállapodás az a komoly bűncselekmények és terrorizmus elleni fellépés szempontjából hasznos. Ugyanakkor nem engedhetjük meg, hogy ezt a szükségesen kívül, szükséges mértéken kívül másra felhasználják. Tehát csak a legsúlyosabb bűncselekmények és csak a terrorizmus. Erre nagyon oda kell figyelnünk a munka során. Vannak közös céljaink, nagyon fontos hogy ezeket a közös célokat végigvigyük. Én eh, kollegiális együttműködésre számítok, nem mindig egyszerű ez, ezt tudják mindazok, akik már korábban voltak raportőrei témáknak. Eh, jó szándékkal állok a helyzethez, és biztos vagyok benne, hogy a partnereim is jó szándékúak, ismerem őket, eh, teljes kommunikációra törekszem, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy itt egy olyan fontos kérdésről van szó, amely kihat több millió európai polgár biztonságos utazására. Amennyire lehetséges szeptemberre egy munkaanyagot kívánok összeállítani, és mihest megvan egy munkaanyag, elkezdhet, elkezdődhet az igazi munka, hozzáadunk, törlünk belőle, meghallgatjuk a véleményeket, és aztán a végén egy észszerű, gyakorlatias megoldást fogunk elérni, megint csak tanulva a korábbi PNR tapasztalatokból. Biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Sajnálom, hogy nincsen ennyi nincsen több idő, akár meg is adhatjuk a szót a kollégáknak, ha akarnak valamit mondani röviden, de mindenképpen kérem a titkárságot, hogy egy másik időpontban, hosszabb időtartamban foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm Kirkó úr, most pedig két percet kapnak a kollégák, a listámon Entfeld asszony, Latford asszony, Albrecht úr és Foss úr vannak. Ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Ezt követően megadom a szót a bizottságnak és a tanácsnak, hogyha hozzá akarnak szólni. Köszönöm, nagyon rövid tudok lenni. Egyetértek a jelentéstevővel. Több időre van szükség egy komoly vitához. És azt gondolom, hogy jó lenne talán az eredeti vitát egy kicsit elhalasztani, egy másik időpontra áttenni, hiszen most nincs erre lehetőség. Csak egy megjegyzésem van a tartalommal kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy ezzel családdal, akire ön utalt, együtt gyúlko, dolgozunk a PNRT-vel, és örülök annak, hogy nagyon sok részletben meg tudunk állapodni. De mindig ugyanazt hangsúlyozom, a kulcsa mindennek az arányosság eh, bebizonyítása, bemutatása, ennek szükségének bemutatása, és sürgős dolog az, hogy eh, az Európai Bizottság eh, igenis érvekkel tudja alátámasztani a PNR adatokat. Elkezdtük ezt a munkát az elmúlt héten a vita Strasbourgban. Ezt mutatta, de nagyon sok uh, mindent meg kell még tennünk ennek érdekében, hiszen az összes vélemény, amit kapunk erre az ügyre, összpontosítanak és hangsúlyozzák azt, hogy az eddigi érvelés nem elégséges. Köszönöm. Köszönöm, Szofi Latford asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyok tagja a PNR tímnek, de ez a javaslat nagyon érdekel hiszen eh, folyt, nyom, nyomon követtem, figyelemmel követtem hosszú-hosszú éveken keresztül az egész PNR vitán. Tegnap az EDPS-nek elmondtuk, hogy jó munkát végeztek, illetve komolyan vettük az ő hozzájárulásukat. És őszintén szólva egyelőre lesújtó ez a rendszer, ez az adatvédelmi az adatvédelmi a kapcsolatban még eh, egyeztetnünk kell az adat visszatartási irányelv a tényleges harmonizáció hiánya miatt nem biztosít jogbiztonságot, és ez nagyon-nagyon komoly dolog. Hiszen ha a tagországok más célokra is felhasználhatják a PNR adatokat, akkor ez nagyon súlyos lehet. Tehát egy ugyanolyan eh, helyzetet hozunk ezzel létre, mint az adatvisszatartásnál, és az átláthatóság és az arányosság elvének tiszteletben tartása csak is az esetről esetre történő PNR adatfelhasználást jelentheti. A bizottság nem tett különbséget a statisztikák között, a drog bűnözésből vették ezeket, és azzal, ezzel akarták alá, támasztani azt, hogy komoly uh, drog uh, csempészetről volt szó. Ezt folytathatnánk a listát. A hatástanulmány azt mondja, Belgiumra utalva, hogy 95%-a a drogcsempészetnek 2090 a PNR eh, rendszerhez kapcsolódik. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan ellen elemeznünk kell ezt a javaslatot. Egyelőre ugyanis nem jól néz ki ez a dolog. Köszönöm, Szera. Albrecht úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und... Köszönöm, elnök asszony, és köszönetet mondok Kirkop úrnak is a bevezetésért, egy fontos megjegyzéssel. Azt hiszem, hogy jól együtt fogunk működni, de a megjegyzés teljes mértékben helyes, hogy több időre lenne szükség a vitához. Ilyen röviden ezt nem tudjuk lezárni, ezt a témát. További ülésre van szükség itt a szakbizottságunkban, hogy erről a témáról vitázzunk Egészen röviden. Az alapvető kérdéseket illetően Sarah Latford egyeseket már felvetett. Itt van például az alapjogi ügynökség véleménye, szakvéleménye, és itt vannak, jelenleg zajlanak az értékelések a jogi szolgált részéről, a tanács részéről is, amely szerint ez egy nagyon kényes téma, ami az alapjogokkal való összeegyezthetőséget és az alkotmányos evekkel való összeegyeztethetőséget illeti. És tegnap itt eszmecserére került sor az előzetes adattárolás tárgyában a távközési adatok körében. Azt hiszem, hogy ott is már világosak a problémák, és itt a szakbizottságban nagyon megosztottak voltunk. Szerintünk felül kell vizsgálni ezt az irányelvet, és már az előzetes adattárolásnál is ugyanezekkel a problémákkal fogunk szembesülni az adat, utas adatok esetében. Itt ugye a szükségesség kritériuma merül fel az adatoknál, és ami már itt elhangzott, ahhoz kapcsolódva elmondanám, hogy esetről esetre való hozzáférésnél már most is egy gyanú esetében lehetséges az, az utasadatoknál, tehát hogyha a rendőrségi hatóság gyanúja merül fel, akkor lehetséges a foglalási szerverből ezeket megkapni, de bizonyos magatartás formák esetében ilyen módon lehetséges lesz gyanús esetek kiszűrése, de ami mindenképpen fontos, hogy a személyre vonatkozó információkkal mi fog történni a e tekintetben, illetve hogy lehetséges lesz a statisztikai érték és további nyomozati tevékenység keretében ezeket használni gyanú esetén. És azt hiszem, hogy ezek azok a fontos kérdések, amiket meg kell válaszolni politikai szempontból is, a polgárainkkal szemben, másrésztről pedig a joggal, a jogszabályokkal szemben. Vielen Dank, Kinga. Fosszúr, köszönöm szépen. Én is támogatni szeretném mindazt, amit Timothy már elmondott. Ezen rövid idő alatt ezt a fontos témát nem tudjuk megvitatni, valóban több időre van szükségünk. Ami leginkább foglalkoztat, az egy alapvető kérdés. Ami azonban foglalkoztat, hogy van-e tartalmi érv a decentralizált PNR rendszer mellett? Azt gondolom, el kéne gondolkodnunk arról, hogy nem kéne itt eh, egy központi rendszert létrehozni, hiszen decentralizált rendszert létre tudnak hozni, a tagországok külön-külön, ehhez nem kell európai javaslat, nem kell irányelv, és a többlet értéke az európai előírásnak egy központi rendszerben rejlene, ami a költségeket illeti, induljunk csak ki a tanulványból. A decentralizált rendszer 350 millió euróba kerül, és a központi rendszer 780 millióba. De azt gondolom, hogy erről részletesebb vitát kell még folytatnunk, hogy mi egy ilyen PNR rendszernek a hozzáadott értéke. Köszönöm, Fosz úr. Morás úr, parancsoljon. Uh, Nagyon gyorsan, uh, Kinga, a mi árnyék előadónk sajnos nem lehet itt, de uh, én jegyzeteltem, és egyetértek a metodológiával, amit Körkapúr közölt, és Carmennek majd tájékoztatást nyújtok arról is, hogy jobban szeretnénk, hogyha egy hosszabb vitát tudnánk tartani, nem pedig a végéhez hozzácsapva ezt így röviden. Timothy, röviden. Igen, szerettem volna a bizottságot is meghallgatni, de már is tudok reagálni azokra, amit eddig elhang, ami eddig elhangzott. Kicsit ismétlem magam, de hadd mondjam el, hogy már is kaptam egy csomó jogi és egyéb véleményt. De mint ahogy Szara is tudja, a jogászok véleményeket adnak ki, amelyek, amelyeket nem feltétlenül kell elfogadni. Én az eddig látott jelentések egyikét sem fogadom el abszolútnak. egy eh, jelentésből fogunk kiindulni, egy munkaanyagból szeptemberben, illetve ősszel lesz valami, és utána majd elkezdjük összehasonlítgatni azokkal a dolgokkal, amelyek vagy szubjektív, vagy egyéb módon különböző eh, jelentésekben és véleményekben megszülettek. Tehát nem szeretném azt feltételezni, hogy az Európai Bizottság jelentését fogjuk eh, teljes mértékben átvenni, majd mi magunk csinálunk egyet egy jelentést. Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy a végére megfelelő eredményt tudunk elérni. Köszönöm, a bizottsághoz fordulok. Köszönöm. Én úgy értem, úgy tudom, hogy elfogyott az idő. A bizottság természetesen nagyon szívesen szakbizottsági körben, és akár kétoldalúan is nagyon szívesen válaszol a felvetésekre, aggályokra most hosszasabban nem akarok beszélni. Tanács? Tanács nem akar hozzászólni. Akkor erre majd visszatérünk egy eh, részletesebb eh, vita formájában. Most pedig lezárom a délelőtti szakaszt. Koordinátorok ülése kezdődik három órakor, és a LIBE szakbizottsági ülés pedig 3 óra 30-kor kezdődik délután.